Good morning, colleagues and uh, other friends. I'm tempted to start the meeting because we have a tough agenda, and um, uh, I could uh, give my uh, chairman's monologue now, waiting that other people come to the room. Talán várjuk meg azt, amíg még mások is megérkeznek az igazi munkával, addig is azt javasolnám, hogy a napirend tervezetet fogadjuk el. Úgy látom, ezt elfogadtuk, remek. Egyetlen kis változás lenne a napi rendtervezetben. Az elnök közlendői után fogunk beszélni a világ emberi jogi helyzetéről szóló jelentésről. Ez lenne az egyetlen kis változás. Én egyébként amódó volnék, hogy legkésőbb 9.45-kor kezdjük el az első meghallgatást Dél-Kelet-Ázsia témában, hiszen utána még lesz egy nagyon fontos meghallgatás, a Kínáról szóló, ezt 11-kor kezdenénk. Második napi rendi pont, kérdőkönyvek elfogadása, az április 26-27-i jegyzőkönyvet elfogadjuk-e? Igen, május 10-it, azt is elfogadjuk, június második, harmadik ülést, azt is elfogadtuk hármas napi lenni, pont az elnök közleményei. Mindenkit arra kérek, hogy a nyári vakáció alatt gondolkozzon el azon, hogy kinek adjuk, kinek ítéljük a Szaharov díjat legközelebb. Szeptember 22-én délután 6 óráig meg kell nevezni a jelölteket, és mint tudják, frakciók, vagy 40 fős kés, képviselő, egy 40 fős képviselőből álló csoport terjesztheti elő a javaslatot. A mi szakbizottságunk, illetve albizottságunk titkárságára kell elküldeni a javaslatokat. Október 5-én lesz ez ügyben a következő ülés, az AFET, a DEVE és a mi albizottságunk együttes ülést szervez, ekkor fogjuk bemutatni a jelölteket. A három A három legfontosabb jelöltről pedig október 12-én fogunk dönteni, tehát a végső fázisról a döntő akkor születik majd meg. Remélem, hogy a vakáció során, vagy a nyári szünet során elgondolkoznak ezen. Július 15-e van. És ezzel kapcsolatban két dologra kell emlékeznünk. Először is az, hogy tavaly, július 15-én kezdte el a mostani parlamenti ciklust a parlament, de Natalie Eszteméről vagy gyilkosságáról is meg kell emlékeznünk, ez tragikus esemény. Bizonyára ez az esemény is befolyással volt arra, hogy ki kapta a Szaharov díjat tavaly. Sajnálatosnak tartom azt, hogy Senkit nem vádoltak meg a gyilkossággal. A memorial, a memorial szervezetet egyébként továbbra is zaklatják az orosz hatóságok. Buzek elnök úr egy nyilatkozatot adott ki az e- ezen évforduló, az első évforduló alkalmával Natasa Esztemirova meggyilkolásával kapcsolatban. Oroszországgal kapcsolatban még egy dolgot mondanék. Július 12-én Andrei Jerofiev vett, és Júri Szamorov volt elítélték egy orosz bíróságon. Körülbelül 200 ezer rubeles pénzbírságra ítélték őket. Nos, a két szemét azért ítélték el, mert egy, egy kiállítás szervezői voltak, és vallásos jelképeket használtak fel a kiállítás anyagában, illetve a kiállítás anyagban ilyenek is szerepeltek, és az ortodox keresztények nem fogadták el ezen jelképek ilyen jellegű használatát. Moszkvában történt ez az ítélet, és elképzelhető, hogy a két személy fellebbez majd az ítélet ellen. A közös parlamenti bizottság elnöke Fleckenstein úr egy nyilatkozatot adott ki ezzel kapcsolatban, ebben kifejezte célját, hogy a két elítéltel találkozzon legközelebbi moszkvai útján. Ezt követően azt szeretném közölni önökkel, hogy az albizottság kibővített bürójának ülése után három képviselő Beszlámba fog látogatni, Déloszétiában. Ellátogatnak azon tragédia színhelyére, ahol több mint száz gyermek vesztette életét egy antiterrorista fellépés kapcsán. Berman úr és André Kérné asszony, a két társam, én magam is ellátogatok oda. És természetesen az áldozatokat tömörítő szövetségekkel is beszélgetni fogunk szeptember első részében ezen a látogatáson. Pöttering úr 2008-as fellépése után a büró elfogadott egy jegyzetet azzal kapcsolatban, hogy ez a hálózat hogyan működjön. Az a döntés született, hogy a hálózat többek között közös felhívásokat fogad el, illetve a Szaharov díjasok és az Európai Parlament között üléseket fog rendezni a díj nyerteseinek országában, hazájában, illetve ö, hírneves egyetemeken fog a hálózat előadásokat szervezni. Az Európai Parlament elnöke, illetve a legfrissebb Szaharov kitüntetett fogják közösen elnökölni ezt a hálózatot. Aztán Sri Lanka. Nos, július 1-től tehát 2010. július 1-től az Európai Bizottság úgy döntött, hogy a GSP Plus rendszert felfüggeszti Sri Lankával kapcsolatban. A sri lankai kormány nem volt hajlandó teljesíteni azon emberi jogi feltételeket, amelyet az Európai Unió támasztott. Ez volt a feltétele annak, hogy fél évvel kiterjessze az Európai Unió ezen kereskedelmi, feltétel, kereskedelmi megállapodásokat. Szíria. Nagy csalódás volt a múlt héten arról értesülni, hogy Haital Aymalek ügyvéd, emberi jogi aktivista, aktivistát elítérték. Július 4-én három évre ítélte el egy szír katonai bíróság Azért ítélték el, mert hamis híreket terjesztette Szíriá, Szíriában, és ezek káros hatással lehetnek a nemzet erkölcsiségére. Úgy gondolom, hogy ezek nagyon hamis, nagyon ködös vádak, nagyon sajnálatos ez az esemény. 79 éves Almala úr nem, nincs túl jó egészségügyi állapotban, mindenképpen meg kell tennünk mindent, hogy felhívjuk a nemzetközi világ figyelmét erre az esetre. Valószínű, hogy ügyvédei fellebeznek majd az ítélet ellen. Ilyenkor általában megkérdezzük, hogy illetve megkérjük a szír hatóságokat arra, hogy a börtönbüntetés alatt tegyék lehetővé a szír hatóságok, hogy Almala úr hozzáférjen orvosi ellátáshoz. Úgy gondolom, hogy ez az igazságszolgáltatást megcsúfolás. Egyiptom. Bizonyára emlékeznek arra a képviselők, hogy május 10-én az egyiptomi emberi jogi helyzetről tartottunk meghallgatást, ez a szemszédsági politika része. Ezen meghallgatás után Martas Elfegyéri bemutatója után az Al-Ahram nevű egyiptomi újság május 26-án egy cikket jelentetett meg, és ez az Euró-Mediterrán Emberi Jogi Hálózatot és egyéb brüsszeli egyéb brüsszeli emberi jogi szervezeteket ítélt el, kritizált, azért, mert negatívan szóltunk az emberi jogi helyzetről Egyiptomban. Nos, úgy tűnik, hogy az emberi, hogy egy olyan személytől származik az információ, aki közel áll az egyiptomi kormányhoz. Múlt héten az Európai Parlament három sürgősségi állásfoglalást fogadott el, először is Kirgizisztárról. Arra kérjük a kormányt, hogy független kivizsgálással tárják fel a kirgizisztáni erőszak hullám hátterét, akár nemzetközi segítséggel is. Azt is kérjük, hogy, hogy az EU humanitárius segélynyújtását kísérjék helyi erőfeszítések, melynek célja, az le, melynek célja az lenne, hogy stabilizálják a helyzetet, illetve Üzbekisztánban és Taj- Tajikisztánban is a békét meg kell próbálni itt fenntartani. A második állásfoglalás témája Észak-Korea. Nos, ott is rendkívül sajnálatos az emberi jogi helyzet, az állásfoglalás az albizottsági meghallgatás következmény, amelyet itt tartottunk az albizottságban. Arra kérjük az EU-s tagállamokat, hogy, egy, az, hogy az ENSZ általános köz, az közgyűlésén kérje, azt, az, kérje azt Észak-Koreától, hogy mindenképpen nemzetközi jogi feltételeknek, vagy igazságszolgáltatási feltételeknek vesse alá az észak-koreai fellépést, akár az erőszakos fogvatartásokat. És mindenképpen elemezni kell az emberi jogi továbbiakban, és elemezni kell az emberi jogi helyzetet, és ki kell nevezni egy EU-s felelőst. A harmadik állásfoglalás témája Zimbabwe volt. Farai Magugu emberi jogi aktivista esetével foglalkozott legfőképpen az állásfog, állásfoglalás, az zimbabvei gyémánt mezők emberi jogi helyzetéről, helyzetével kapcsolatban szólalt fel ez a jogi aktivista. Egy hónapig letartóztatásban volt, aztán óvadékkal szabad lábra helyezték. Azért ítélték el, mert hamis híreket terjesztett, melyek rossz hatással vannak, vagy rossz színben tüntetik fel az államot. Ez kicsit hasonlít az előbbi szíriai ügyre. elképzelhető, hogy ez valószínű, hogy az elkövetkezendő hónapokban bíróság elé állítják, a parlament természetesen nyomon követi azt, hogy mi történik vele, minden emberi jogi aktivistát meg kell védenünk. Fontos hír még az is, hogy a kubai kormány nagyon sok politikai foglyot engedett szabadon. A mm, ex-foglyokat, illetve a családtagjaikat Spanyolországba utasították ki. Nos, Buzek úr úgy reagált erre, hogy a hatóság a kubai hatóság végre kezdi komolyan venni azt, hogy a szólásszabadság jogát tiszteletben kell tartani. November 8-án fogunk mi itt az albizottságban meghallgatást tartani, illetve eszmecserét tartani a kubai emberi jogi helyzetről, és a um, a, a nők fehérben um, szövetséget fogjuk meghívni, illetve elhívjuk majd a plenáris ülésre is, és Strasbourgban ki is tüntetjük őket. Kedves kollégák, azt hiszem itt be kell fejeznem az ismertetést, mert különben nem marad időnk a meghallgatásra. A Luis Moreno, a Nemzetközi Büntető Bíróság főügyésze egy levelet továbbított nekünk, nemrégiben járt itt, megköszönte a vele fenntartott kapcsolatot, és a Nemzetközi Büntető Bíróság egyik döntéséről számolt ben, Odan Omar al-Bashir szudáni elnökről van szó. Ezzel a ennek az, a, ezek az az értelme, hogy egy második elfogadó parancsot adtunk ki, vagy adott ki a tárgyalás, egy előtárgyalási kamerája, kamarája a bíróságnak, miután a népírtás az egyik legnagyobb emberiség elleni büntet, vagy a legfontosabb emberiség elleni büntet, mindent meg kell tenni annak értékében, hogy Al-Bashir a bíróság elé kerüljön. Ezzel pedig rátérnénk a hatos napi rendi pontra. Az első és rövid eszmecserét fogjuk megtartani a 2010-es emberi jogi jelentésről. Az albizottság alelnöke, André Kejne asszony, ennek a kérdésnek a jelentéstevője. Talán emlékszünk arra, hogy Eston asszony a júniusi plenáris ülésem bemutatta ezt a jelentést a parlamentnek. Többen is önök közül részt vettek a vitán. Három nagyon fontos eleme volt ennek az eleme, Először is az emberi jogi aktivistákról szóló jelentés és az állásfoglalásaink a kínzó eszközökről, ezt, ezt szeretnénk a későbbiekben módosítani, felülvizsgálni. Szeretném idézni Eston asszonyt. Azt említett Eston asszony, hogy szándékai szerint az EU-s emberi jogi stratégiát szeretné felülvizsgálni, konzultációs folyamatot szeretne kezdeni és úgy vélem, hogy az albizottságnak, albizottság számára ez egy kiváló alkalom eh, arra, hogy ezen éves jelentésen keresztül, illetve a alelnök asszonyon keresztül próbáljuk befolyásolni a bizottságot az ügyben, hogy hogyan is kéne kinézni ennek a felülvizsgálatnak. Köszönöm. Madam President, I will speak Köszönöm szépen, elnök asszony, litvánul szeretnék beszélni. Europos parlamentas e, pradeda rengti. Az Európai Parlament elkezdte az emberi jogi um, politikáról szóló jelentésének elkészítését. Miután az Európai Unió e, külügy és biztonságpolitikai főmegbizotja benyújtotta jelentését az Európai Unió emberjogi és demokrácia cselekvéséről, a fel, demokrácia fellépéséről a globális szinten. A mi jelentésünk egy szélesebb körű kontextusba helyezendő. 2008 júliusától 2009. júliusáig tartó időszakot öleli fel. A jelentés előkészítése lehetőséget nyújt arra, hogy elemezzük a helyzetet, az emberi jogi helyzetet, és ez strukturális elemzés lesz. Nagyon jó eszköz lehet arra, hogy az Európai Uniós politikákról információt foglaljunk össze, de emellett példaértékű is lesz ez a jelentés arra vonatkozóan, hogy a külső és a belső politikát hogyan lehet koordinálni az emberjogi politika területén. Ebben a kontextusban eh, készítjük tehát el, el ezt a jelentést. A jelentés eh, által elemzett időszak eh, a váratlan gazdaság és pénzügyi válsággal esik egybe. A 2001. szeptember 9-i, szeptember 11-i merénylet is tizedik évfordulójára került sor ebben az időszakban, és Emellett Kína és Brazília szerepe is kifejezetten növekedett. Bár ezek nem a legjobb példák, ezek az országok nem adják a legjobb példát az jogi emberi jogi helyzetben, és általában ezekkel az országokkal folyó tárgyalások során az emberi jogi kérdést gyakran elhanyagoljuk. Nem szabad azonban alábecsülnünk a klímaváltozás hatásait sem. Lehet, hogy paradoxnak tűnik ez, de, az, e, de a klímaváltozásnak nagy hatása van az emberi jogi helyzetre. Itt nem csak e, a legsebezhetőbb e, népcsoportokra gondolok, például a fejlődő országokban a benszülöttekre, de emellett világszinten is nagy hatással lehet a klímaváltozás az emberjogi helyzetre. Az Európai Unió tehát nagyon nehéz helyzetben van, nagyon nehéz feladata van és az ember jogi párbeszédet ugye olyan országokkal folytatjuk, amelyek az Európai Unión kívül vannak, és a, ennek során ezen kérdésekre is ki kell térni. Az emberi jogi helyzet nagyon fontos szerepet játszik az Európai Unió fejlesztési politikájában, külgazdasági, kereskedelmi politikájában és más politikákban is. Nagyon fontos tényező a Lisszaboni szerződés, amely 2009. decemberében lépett életbe. A Lisszaboni szerződés nagyon sok újítást vezet be a külpolitikai területen. Ezen újítások legfontosabb célja az Európai Uniós politikák értékének alátámasztása és a külpolitikai célok meghatározása. Mire is gondolok? Demokrácia, szabadság, egyenlőség, emberi jogok tiszteletben tartása, emberi méltóság, jogállamiság, kisebbségi jogok és egyéb fontos kérdések. Ezek tehát azok az elvek, amelyek alapul szolgálnak a az Európai Unió külső fellépése során, és ezek kellenek, hogy legyenek a külső fellépés pillérei. Ezen kívül van még egy nagyon fontos téma, amelyet fel kell vetnem a éves beszámoló tárgyalásakor, mégpedig az Európai Külügyi Szolgálat létrehozása és munkájának felvétele. A külpolitika, a diplomácia, a biztonság, a kereskedelem, a fejlesztési politika, az emberjogi segítségnyújtás, a nemzetközi tárgyalások és egyéb eszközök kombinációja, ezen szakpolitikák elegye teszi lehetővé azt, hogy az Európai Unió világosabban szólaljon fel az emberi jogok érdekében a partnerországokkal és nemzetközi szervezetekkel folytatott tárgyalásai és egyeztetései során. Nem fogok most részletekbe menni, mert nincsen túl sok időm, de alapvető kérdésről van itt szó. Az emberi jogok és az emberi jogok helye a külpolitika keretén belül az Európai Unió külügyi fellépésén, fellépésének keretében. Ebben az éves beszámolóban Beszélnünk kell arról, hogy milyen emberjogi eszközök állnak rendelkezésünkre. Ezek a legfontosabb iránymutatások, a legfontosabb eszközök, amelyek az Európai Uniós emberjogi politikát meghatározzák. Emellett az em- nemzetközi emberi jog is nyilvánvalóan meghatározza a munkánkat, politikánkat. Másodszor pedig a párbeszéd, az emberi jogi párbeszéd különböző országokkal rendkívül fontos. A harmadik elem pedig az emberi jogi és demokrácia eszköz. a nemzetközi szervezetek részvételé, az ENSZ, az ENSZ közgyűlése, az ENSZ közgyűlésének a harmadik kamarája, és a jelentésben emellett az egyes országokra is kitérünk, és az emberi jogi jogsértésekre az egyes országokban. Nem gondolom, hogy bennünket a naming and shaming elve kell, hogy vezessen. Mindemellett meg kell határoznunk, meg kell azonosítanunk kell azokat az országokat, amelyek emberi jog és jogsértéseket követnek el. Említenem kell még a halálbüntetést. A halálbüntetés rendkívül érzékeny kérdés, és erre is kitérek a jelentésben. Emellett a, véle, a vallásszabadság, az emberi jogi jogvédők tevékenysége, és szerepet játszik ebben a beszámolóban kulturális, vallási és egyéb jogok. Nem a teljesség igénye nélkül soroltam fel ezeket a témákat, és biztos vagyok benne, hogy a jelentés elkészítésekor még egyéb témák is felmerülnek. A kollégáim, a és képviselők, az NGO-k, nemzetközi szervezetek gondolatait, javaslatait várom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Kéne asszony. Köszönöm szépen, Kéne asszony. Nos, tehát bizony új tényezőket is említett ön, amelyeknek hatásuk van az emberi jogi helyzetre. Azt gondolom, hogy a különböző emberi jogi eszközök hatását is elemezni kell, amelyek az egész emberi jogi architektúrára hatással vannak. Stratégiai válaszokat kell adnunk a jelentésben, amelyet a parlament el fog fogadni hogy megértsük azt, hogy ez az új emberjogi stratégia, vagy lássuk, hogy ez az új emberjogi stratégia milyen formát ölt. A nem kormányzati szervezetek nemzetközi fórumán is felvetődött már ez a stratégia, de Kaiser asszony volt a munkacsoport vezetője. Az emberi jogok külső és belső aspektusai merültek fel. Belgium, mint elnöklő ország és az Európai Bizottság figyelembe kell, hogy vegyék azokat az, elve, azokat az eredményeket, amelyek szert teszünk az új stratégia megfogalmazása során. Most 15 percünk van vitára. Kérdezem, hogy szeretne valaki hozzászólni. Andrikéne asszony által bevezettekhez Lokpiller asszony, tessék a szó. Köszönöm szépen. Természetesen nehéz kommentálni ezt a témát, eh, hiszen nagyon széles körű jelentésről van szó, semmi újat nem tudok hozzátenni ahhoz, amit a jelentéstevő már elmondott. Néhány hónappal ezelőtt az első tervezetet eh, elolvastam nagyon tetszett a, beszám, a, a, a jelentés bevezetője, ugyanis utalt arra, hogy következetesnek kell lenni az Európai Unió külső és belső emberi jogi napirendjében. Az egyes fejezetekben azonban én úgy találtam, hogy ezt a elvárt követezt, következetesség ez nem valósul meg minden fejezetben. Például, amikor a CIA átrepülésekről értekezik a jelentés. Másodszor azt mondta a jelentéstevő, hogy a pénzügyi válságot és ennek az emberjogi helyzetre való hatását is meg fogja vizsgálni a jelentésében. Talán hangsúlyozni kellene a gazdasági, szociális és kulturális jogok fontosságát, ez nem csak a jelentés kontextusában fontos, hanem az általános, általánosságban sem hangsúlyozzuk eléggé ezeket a jogokat. Köszönöm szépen, Lokpiller asszony. Van-e még egyéb hozzászólás? Tessék, halálnok úr. Do oceny, że jest to bardzo ciekawe sprawozdanie. Köszönöm a jelentés rendkívül érdekes, és nagyon örülök annak, hogy ez a jelentés a többi, a korábbi jelentésekhez képest jobban hangsúlyozza az eszközök fontosságát és ezeknek a hatékonyságát. Gyakran beszélünk kisé hát homályosabb ötletekről, vagy átfogóbb ötletekről, nem annyira egyértelmű konkrét dolgokról az emberi jogok védelme érdekében, és nagyon fontos ez a, ez a felsorolás, ez a az eszközöknek, a rendelkezésünkre álló, az emberi jogi szakpolitika során rendelkezésünkre álló eszközöknek a leltárba vétele rendkívül fontos. És ez tetszik nekem. Én úgy gondolom, hogy a jelentésünk bizonyos szinten leírja a helyzetet, leírja az emberjogi helyzetet. Ez egy deskriptív jellegű jelentés. Talán a végén, az összefoglaló végén felmutathatjuk a trendeket. Megmutathatjuk azt, hogy a helyzet vajon romlik-e, stabilizálódik-e, és vannak-e olyan részterületek, ahol a helyzet javult. Hiszen, hogyha összehasonlítjuk az éves jelentéseinket, akkor ebből egyértelmű következtetéseket lehetne levonni. Köszönöm szépen. Szemke úrnak van-e egyéb hozzászólás? Ha megengedik, én is szeretnék egy megjegyzést tenni. A jelentéstevő említette ezt ugyanis, hogyha arra gondolunk, hogy az alapvető kérdés az az, hogy a külső és a belső aspektusait az emberjogi politikának hogy tudjuk egymással összekapcsolni, akkor van itt egy gondolat, mely szerint Gál, Gál asszonyjal, a Libe szakbizottság jelentéstevőivel együtt dolgozhatna Kiene asszony. Ugyanis a parlamentben az a szokás alakult ki, hogy van egy jelentéstevő, aki a belső, és van egy jelentéstevő, aki a külső aspektusokkal foglalkozik. De hol beszéljünk az emberi jogi kérdések belső dimenzióiról? Talán jó lenne lehetőséget nyújtani arra, hogy a két aspektust együtt vizsgáljuk meg, együtt vessük fel. És hogyha önöknek tetszik ez a gondolat, akkor talán el lehet érni, hogy a két jelentésről ugyanazon a plenárison vitázzunk. Meghívhatnánk Eston asszonyt, illetve az illetékes biztost amennyiben a külső és a belső aspektusokat eh, szeretnénk egyszerre megtárgyalni, és egy kicsit eh, összehozni. Mert csak egy eh, kósza gondolat volt. A Zemke alelnök úr által említett gondolat összefügg azzal, amit a jelentéstevő is mondott, bizonyos trendet kellene itt felvázolni, leírni. A trend, én azt a trendet tudom kihámozni ezekből a jelentésekből, hogy a vélemény nyilvánítást egyre inkább kriminalizálják. Ma is hallottunk erre példákat. Természetesen vannak trendek, és lehet, hogy vannak pozitív trendek is. Jó lenne ezeket a trendeket valóban kihámozni. Ezzel visszaadom a szót a jelentéstövőnek, tessék. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáimnak, Lokpiller asszonynak, Szemke úrnak, és a jelentéstev és a, az elnök asszonynak. Köszönöm a megjegyzéseiket, gondolataikat. Elfogadható, el tudom fogadni ezeket a felvetéseket, Az a javaslat, hogy az Európai Uniós határokon kívüli és belüli e, emberjogi helyzetet egyszerre vessük föl, ez e, ez jó gondolat, ezt meg lehetne fontolni. A helyzetet így, a két helyzetet így összehasonlíthatnánk. Nem tudom, hogy a kollégáim mit szólnak hozzá, meg kellene ezt tárgyalnunk a külpolitikai bizottsággal, vagy külügyi bizottsággal is, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne, használ, ne használjunk kettős mércét. Ugyanazokat a sztenderdeket és elveket kell alkalmazni azokra, akik az Európai Unión belül élnek, és azokra, akik azon kívül élnek. Második kérdés, hogyan lehet mérni az emberjogi helyzetet? Milyen mutatókkal kell, lehet ezt mérni. Az Európai Parlament többször kérte már azt, hogy a bizottság és a tanács gondolkodjon ezeken a mutatókon, jelző számokon de eddig ez nem sikerült. Nem sikerült ilyen mutatókat találni. Remélem, hogy ez a jelentés segít valamit a helyzeten. Köszönöm szépen a javaslataikat, és olyan jelentést igyekszem készíteni, amely nem csak az én véleményemet, és nem az én frakcióm véleményét, hanem az Európai Parlament véleményét tükrözi vissza a világon uralkodó emberjogi helyzetről. Remélem, hogy Sikerül az ütemtervet meghatározni ma, és ismerni fogjuk a határidőket. Köszönöm még egyszer. Elnök, köszönöm szépen. Ranszki úr, és aztán visszatérek majd a, napi, a határidőkre. Köszönöm szépen. Az elnök asszony és az alelnök hozzászólásait ami a kettős mércét illeti, a kettős mércét nem szabad eh, alkalmazni, ugye? De már az Európai Unión belül is aggasztó eh, helyzetet eh, látunk, főleg ami a sajtó elleni támadásokat illeti. Aggasztó a helyzet például a mentális higiéniával kapcsolatos visszaélések területén. Hogyha azt akarjuk, hogy a jó hírünk az emberjogi területen megmaradjon és fenntartható legyen, el kell kerülni az én véleményem szerint is a kettős mércét. Elnök, köszönöm szépen Danckis kollégának. Végül pedig, ami az ütemtervet illeti. A helyzet a következő. A jelentés tervezet október 30-án kerül napirendre, illetve elnézést szeptember 30-án először, és aztán utána októberben, és november 9-én kerül sor a külügyi bizottságban a szavazásra a jelentésről. Ezek után kerül plenáris elé a jelentés. Azt hiszem, hogy mindannyian egyetérthetünk abban, hogy évente legalább kétszer a plenárison csak az emberi jogokra kell koncentrálni, e, tehát évente kétszer kell tartani egy olyan plenáris ülést, amely kifejezetten az emberi jogokkal foglalkozik. A Szaharov díj kapcsolatban is nagyon fontos ez és ez a főképviselő asszonyt is meghívjuk erre. Az én véleményem szerint ő is szeretne az emberi jogi kérdésekről stratégiai vitát folytatni rendszeresen az Európai Parlamentben. Esetleg előfordulhat ugye, hogy módosító javaslatokat nyújtanak be a jelentéshez, és ez október 7-e lenne. Október 7-én lesz a módosítások benyújtásának határideje. Most, kedves kollégák, kedves uh, jelenlévők, most pedig egy nagyon érdekes téma következik. Az emberjogi helyzetről szóló párbeszéd Dél-Kelet-Ázsiában. Ez az ötös napi rendi pont. Ezen napi rendi pontok keretében Vietnám, Kambodzsa, Laos és Tájföld helyzetét vizsgáljuk meg. Lehet, hogy egy kicsit furcsának tűnik, hogy ilyen kevés időnk van a négy ország megtárgyalására, de szeretnénk mégis általános képet kapni ezekről az országokról, mind a mellett, hogy ezek nagyon különböző országok, és különböző a helyzet ezekben az, országokban. és különböző a helyzet ezekben az országokban. Szeretném a kollégákat üdvözölni, sok szeretettel köszöntöm Önöket Vietnámból, a Batnár közösségből, és ez a közösség rendkívül fenyegetett közösség. Sok szeretettel köszöntjük Önöket. Itt foglalnak helyet a teremben. A vita előtt szeretném még említeni, hogy az Európai Parlament emberjogi kérdésekre koncentrál ezen a területen. Tájföldön például a tájföldi um, konfliktus, a tájföldi eh, biztonsági törvény és ez, ennek alkalmazása, végrehajtása tájföldön eh, demonstrációkhoz vezetett. Aztán Vietnámban fontos kérdés a vallásszabadság, Kambodzsában a menekültek kérdése. Itt eh, nagy veszélyek merülnek fel az emberek biztonsága, a menekültek biztonsága szempontjából. Ami pedig a nemzetközi büntetőbíróságot illeti, megállapították a büntetőbíróságon, büntetőbíróság bírái, hogy Kambodzsával kapcsolatos kérdéseket is tárgyalni kell. Ami Tájföldöt és Laoszt illeti, a Mung csoport kérdése is felmerül, és az ő kényszer áttelepítésük tájföldön. Dr. Sophie Richardson-t köszönhetem itt körünkben. Ővele Washingtonban már találkoztunk és egyeztettünk, amikor a delegációnk ott járt. Richardson asszony az a Human Rights Watch szakértője. Sok szeretettel köszöntöm Önt, és kifejezetten figyelemmel követjük azt, amit Ön mond nekünk. Nincs túl sok időnk, tíz percet tudok adni, tessék. Gümmene minutja. Tíz percet. Tíz percet kapott. Nagyon szépen köszönöm az albizottságnak a meghívást, nagyon szépen köszönöm a parlamentet is, hogy figyelembe veszi ezeknek az országoknak a helyzetét. Őszintén köszönjük az Észak-Koreáról szóló állásfoglalást, amely rendkívüli fontosságú. A négy országot tíz percben megpróbálom lefedni. Kambócsával kapcsolatban fő agályunk ugye az illegális területekre kényszer telepítések történnek az emberjogi aktivistákat üldözik, az ellenzéki politikusok és veszélynek vannak kitéve, a békés demonstrációkra vonatkozó szigorú szabályokat vezettek be, aztán a menedékesek és menekültek státusza is aggasztó, és különböző visszaélésekbe keveredtek bele kormánytisztviselők. Engem arra kértek, hogy néhány témáról szóljak, ha megengedik, akkor az a Khmer Rouge áldozatokat illető igazságszolgáltatásban. A 108 milliós per, 108 millió dolláros per továbbra is folytatik. Canton Dajkt urat felmentették, miután a kambodzsai ügyvéd úgy döntött, hogy felmentéséért fog kiállni. Hihetetlen korrupciós jelentéseket olvashattunk, amelyek a bíróságon zajló eseményekről szólnak. Hansen miniszterelnök úr nem hiszem, hogy lehetővé teszi, hogy a vádeljárás folytatódhasson. Tehát alapvetően az áldozatok jogait nem lehet érvényesíteni, összesen öt embert fognak letartóztatni, elítélni. A nemzetközi segítség csak akkor segítség, ha nagyon is kritikus álláspontot képvisel a nemzetközi közösség. Nem érdemes pénzt biztosítani, hogyha nem vezetik be ezeket a reformokat, azokat a projekteket, amelyeket közelről kell persze ellenőrizni. Ami a kambodzsai menekültek védelmét illeti. Vietnából, Kínából és más országból érkeznek menedékesek, őket visszatoloncolják országaikba, annak ellenére, hogy börtönbüntetés, kínzás, üldözés vár rájuk. Decemberben, tavaly decemberben 20 kínai menekültet visszatoloncoltak Kínába, anélkül, hogy megvizsgálták volna a menedékjoguk indokoltságát, ez pedig az 1967-es ENSZ, köz, ENSZ egyezmény egyik jegyzőkönyvében szereplő súlyos megsértése. Kambodzsa aláírta az ENSZ menekült egyezményét és az jegyzőkönyveket is. 2009. decemberében egy határozat született Kambodzsában, ami úgy gondoljuk, hogy nem helyesen definiálja a menekültet, nincs megfelelő eljárási védelem, és nem ö, teljesíti egyéb kötelezettségvállalásait sem Kambodzsa, annak ellenére, hogy szerződő fele a Genf egyezménynek. Nem szabad csak a kambodzsai kormányra bízni a menekültek ö, jogait és kérdését, ezt a bizonyos kormány alrendeletet el kell töröltetni. Nagyon fontos, hogy Kambodzsában megfeleljenek a menekültek védelmére vonatkozó záradékban foglaltaknak. Számon kell kérni a kambodzsai kormányt. Nagyon gyorsan Laoszról szeretnék szólni. Még egy kis ö, idővel gazdálkodtunk, mondja az elnök asszony, még egy pár plusz percet kap, hiszen az ön feladata szinte lehetetlen. Köszönöm szépen, mondja a vendég, nagyon szépen köszönöm, az én emberi jogaimat is tiszteletben tartja asszonyom. Nagyon általános értelemben azt mondanám, hogy az a laoszi kormány súlyos korlátozásokat vezetett be a szólás és gyülekezés és politikai jogokat illetően. Ma arról szeretnék szólni, hogy mi a helyzet a mong menekültekkel, a tájföldi eh, menekültekkel 2009. Eh, decemberében történtek itt dolgok. Három különböző embercsoportról beszélünk, 158 mong emberek a non-kai csoport, akik olyan az ENSZ menekültügyi főbiztos által is érzékeny és törékeny státuszú embereknek tartjuk őket. Mintegy 4500 mong van ebben a csoportban, de a tájföldi kormány nem engedte be az ENSZ menekültügyi félbiztosságát. 800 ember tartanak fogva. Aztán van egy 200 mong ból álló bankoki csoport, akiket nem küldtek vissza a Laosba, ők a Nonkai csoport barátai és rokonai. A Human Rights Watch és mások hivatalosan elítélték Tájföldet a tavalyi évben bevezetett intézkedése miatt, és azért, hogy Táj kormány a mong embereket, a mong tagokat kizárta és igazából kitoloncolt a táborokból, menekült táborokból. Ezeket az embereket elnézést kérek a laosziaktól, a kiejtésem nem kiváló, két laoszi tartományba toloncoltak vissza mong tagokat. Nincsen villany, villany a közegészségügyi állapotok, a higiénia, az élelmiszerellátás, a gyógyszerellátás is hiányos a táborokban és a mong menekültekkel, akiket visszatolonzoltak ellen ö, álló, tehát velük szemben ellenállásanosító emberek konkrétan bántalmazták ezeket az embereket. Nem megfelelőek az indikátorok, amelyek a, igazából nem megfelelőek a kommunikációs eszközök sem, nem nagyon tudunk kapcsolatba lépni az emberekkel. Aztán néhány egyéni ö, tag elmenekült, kiszabadult a táborból, így úgymond zárlatot rendeltek el. Nos, nem kaptak engedélyt arra, hogy a táborban szabadon mozogjanak, vagy a tábort elhagyják valamennyi időre. 2009-ben a táj kormány azt ígérte, hogy a nemzetközi közösség kapcsolatba léphet ezekkel az emberekkel, a táborba tett látogatások korlátozottak voltak, részletes vitát folytattunk az Egyesült Államok szenátusának tagjaival, akik nemrégiben lát, jártak Laosban, be akartak jutni a táborba, de nem tudtak bemenni a táborba. Nem tudnak a non beszélni az emberek, amikor a non tagok beszélni tudtak a látogatókkal, az Egyesült Államok nagykövetsége tudott velük beszélni, de ezeket rövidezálták, ezeket a beszélgetéseket. Március óta kétharmada a Nonkáj eh, csoport tagjainak elmenekült, visszamentek Tájföldre, mert eh, az ENSZ menekültügyi hivatala újra regisztrálta őket, akiket visszaküldtek bankokba, nem engednek ki, tehát nem kapnak ki, ki utazási engedélyt ezek a személyek. Mi a leószi kormánynak azt javasoltuk, hogy garantálja a MONG csoporttagjainak a szabad mozgást Laosban, és ha akarnak, hagyhassák el az országot. Még a nemzetközi humanitárius csoportok, mint az ö, Nemzetközi Vöröskereszt és emberi jogi szervezetek nem léphetnek kapcsolatba a táborba, addig garantálniuk kell, hogy ne érje semmilyen bántalmazás a táborban élőket. Nagyon jó lenne, hogyha a, zárlatot, a kijárási tilalmat feloldanák. A nagykövetségek felajánlották segítségüket, de szeretnénk, hogyha a leonszi kormány a diszkriminációt, és az üldözést megszüntetni. A MONG csoporttagjával szemben azt szeretnénk, hogyha a táj kormány megfelelő kiutazási engedélyeket adnak ki, annak érdekében, aki ki akar utazni, vissza akar térni, megtehesse, és én nagyon szívesen veszek kérdéseket a szakacsodon, hogy mi is a helyzet a tájföldi menekült védelmi kérdéssel. Ez egy nagyon súlyos probléma a tájföldön, nem csak leosz, hanem más országok szempontjából is. ami tájföldöt, tájföldet illeti aggodalommal tölte bennünket a rendkívüli állapot kiirdetésének három hónappal történő meghosszabbítása bankokban és 18 más tartományban. Annak ellenére, hogy a kormány maga azt mondta, hogy visszatértek a normális kerékvágásba a mindennapi élet lehetőségei. Különböző alapvető jogokat sem garantálnak, amit egyébként a tájtörvény és a tájalkotmány és nemzetközi szervezetek előírnak. A táj kormány azt mondja, hogy a táj nemzet életét veszélyezteti a helyzet, ezért írta elő ezeket a rendkívüli állapot vonatkozó korlátozásokat. Tehát mindenfajta bírósági tárgyalás nélküli fogvatartás kérdése merül itt fel, a nem hivatalos büntetés végrehajtó intézetek felhasználása fogadhatáshoz, a vizsgálati fogságban tartók tartottakkal, tartottakkal kapcsolatos erőszakos cselekmények elkövetése, a cenzúra bevezetése, a márciusi lázongások kitörése óta mindkét fél által követett erőszakos cselekményekről, ugye a vörös ingeseknek hívjuk az egyik csoportot, a kormány erők és a biztonsági erők összecsaptak, több száz kormányzati tisztviselő, üzletember, rádió, működtető munkáját a rendkívüli állapot miatt beszüntették. Egy kicsit, ha lassabban tudna beszélni, kérjék az előadónőtől. Agasztó jelentéseket kaptunk azokon, hogy újságírók, fényképe, fényképészek és orvosi önkéntesek munkáját lehetetlenítették, amikor azt mondták ezek az emberek, hogy saját szemükkel látták, amikor biztonsági erők erőszakot követtek el visszéléseket. Ami a tiltakozók fogvatartását illeti, el sem fogadható el. Nem kaptunk elegendő információt arról, hogy hányan vannak fogva, és hol vannak. Sem a családok, sem az emberi szervezetek nem kaptak információt. Több ajánlást fogalmaztunk meg, azt, hogy a kormány azonnal tegyék közzé azokat az információkat, amelyek arról szolgálnak, hogy hány ember tartanak fogva eh, április 7 óta, amikor kinyilvánították a rendkívüli állapotot. Nagyon fontos, hogy hol vannak ezek az emberek, milyen státuszban, és nagyon fontos, hogy ügyvédet biztosítsunk számukra és a családjaik számára. Örülünk annak, hogy a tájkormány egy szakbizottságot kíván felállítani, hogy kivizsgálja az április óta elkövetett visszéléseket, és örülünk annak, hogy Szamcsáj Ham emberi jogi ügyvéd tagja ennek a bizottságnak, ennek is örülünk. De aggódunk amiatt, hogy nincs elegendő támogatás ezen bizottság munkáját illetően. Nem tudjuk, hogy az ajánlásai ennek a bizottságnak valóban elérnek-e valamit, mert úgy tűnik, hogy valamilyen határozat lenne az eredménye, vagy a vég termék ennek a bizottságnak, ami a sajtószabadság megcsorbítását illeti, a rendkívüli állapot feloldása és az egyenlő bánásmód biztosítása a bíróságon, dél 2005 óta van rendkívüli állapot. Az összes korlátozás, amit megemlítettem, dél a mindennapi élet része. A kormány azzal indokolja, hogy a szeparatistákat szeretnék visszaszorítani. Azóta a Human Rights Watch nagyon sok esetről számolt be, ahol súlyosan, súlyos visszéléseket követtek el a biztonsági emberek, Például megkínoztak embereket, halára kínoztak embereket, sőt, eltűnésekről is beszámoltak. Suleiman Naisa egy gyanúsított lázadó mm, halála májusban következett be, és nem tudjuk, hogy a katonák kínzó eszközöket használnak-e fel a fogvatartottak a szemben. Ő az első ember, akit két év óta arról ismerünk meg, hogy vizsgálati fogságban halára kínozták katonák, narratívat tartományban, egy katonai táborban. Anyu Pang Pancsonda parancsnok azt mondta, hogy bárki, akit felelősre vannak, megbüntetnek. Amikor ez az eset kiderült, akkor ezt az ígéretet tettem de ami már említett szerencsétlenül járt fogvatartottat illeti, vele kapcsolatban semmilyen katonát nem ítéltek el. A 2007-től 8-ig tartó hadművelet során nagyon sok visszaelés történt. A dél tájföldi ország részben bekövetkezett visszaéléseket úgy lehet megszüntetni, hogyha a büntetlenséget feloldják. Azok, akik bűnöket követtek el, bűncselekményeket követtek el, egymást emberek büntetlenül nem gyilkolhatják le. Ez nem fogadható el. A kormánynak van ereje, van hatáskörre, ha akar, tud ezen a helyzeten változtatni. Ami a menekültek és bevándorló dolgozók helyzetét illeti, 6%-a a, tájföldi GDP-nek nekik köszönhető. Ez egy nem kis közösség. A Human Rights Watch az év elején részletes jelentést készített, amelyben dokumentálta azt a 800 ezer embert érintő visszaéléseket, akik Burmából, Kambodzsából, Laosból érkeznek Tájföldbe, Tájföldre. Ezek a bevándorló munkások azt érik meg, hogy szexuális erőszakot követtek el, megégették, megfojtották, vízbe folytották, és kitoloncolták. Március 1-én Tájföldben minden bevándorló munkásnak ö, nyilvántartásba kellett ö, kerülnie, ha így nem, ö, nem működtek együtt a hatóságokkal, akkor kitoloncolták őket. Deportálták őket. Szeretnénk, ha ezeket a deportálásokat felfüggesztenék, és akik félnek attól, hogy saját országaikban üldözésnek teszik ki őket, akkor az illetékes hatósághoz fordulhassanak menedékjogot kérve, és a tájkormánynak együtt kellene működnie az ENSZ rendkívüli képviselővel annak érdekében, hogy a bevándorlókat illető törvény módosítását eszközölje. Miután Tájföld az emberi jogi tanács tagja, egy kicsit többet várnánk el a tájkormánytól. Szeretnénk, ha jobban megfelelne a nemzetközi szabványoknak. Ami Vietnámot illeti. Általános nézetünk az, hogy a jövő évi kommunista pártkongresszushoz készülődve a kommunista párt erejét kívánja fitoktatni a vietnám kormány, és szeretné lenyomni az esetleges vidéki lázongásokat. És az az igazság, hogy a békés tüntetőket, ellenzékieket, vallási vezetőket visszafogják. Több mint két tucatnyi internetet, amelyet katolikusok, akik bírálják a kormány működtetnek, ugye azt vetik a kormány szemére, hogy elkoboztak egyházi tulajdonokat, és cenzúrázzák az ilyen honlapokat, amelyek bírálólag lépnek fel a a szemben. Nem engedi meg a kormány a szakszervezeteket, nem működhetnek ellenzéki pártok és vallási egyesületek. Nagyon is kemény politikai elnyomásnak vannak kitéve a másként gondolkodók. Nagyon gyakori, hogy a fogvatartottakat a rendőrök kínozzák, kiváltképpen a politikai vallási foglyok vizsgálata vagy kikérdezése során nincs ügyvéd, nincs család, aki segíthetné őket. Sajnos a bírósági tárgyalások sem felelnek meg nemzetközi szabályoknak. És alapvetően kormányellenes propaganda, vagy kedvencem, a demokratikus szabadsággal való visszaélés. Ilyen címszóval ítélnek el embereket. Ami a vallási szabadságot illeti, úgy gondoljuk, hogy a helyzet romlik, azért, mert a vietnámi kormány ragaszkodik ahhoz, hogy a hit szabadsága ez olyasmi, amit a kormánynak kell szabályoznia. Ez nem alanyi jog, ami az emberek számára adott. A kormány továbbra is megcélozza, sőt üldözi a vallási vezetőket, akik a vallásszabadságot, és a tulajdonjogi kérdések megoldását kívánják. A kormány rendeletei, vagy a törvények értelmében minden érintett vallási csoportnak regisztráltatnia kell magát. Azok, akik nemzetközi jogokért tüntetnek, azokat üldözik, azokkal szemben visszaléseket követnek el. Mm, tavaly fiatal buddhista szerzeteseket toloncoltak ki az országból rendőri erővel, és vérbe folytották, vagy elfolytották azokat a tiltakozásokat, amelyek a katolikus egyházi, vagy a keresztény egyházi javak elkobozásával kapcsolatban merültek fel. Szeretnék néhány esetet kiemelni. Az egyik ilyen eset Vaha buddhistákat érint, 2005-ben és 2006-ban 12 vahabutistát lef, elfogtak és bebörtönöztek a közrenddel kapcsolatban elkövetett bűncselekmények miatt. Elfogták vezetőiket, vallási szabadságukat nem tartották tiszteletben, a vahabutisták éjségsztájtot követtek, sőt maguk, önmagukkal végeztek. 2005-ben két vahabuddhista szerzetes öngyilkosságot akart elkövetni. Egyikük meghalt, másikuk túlélte. A kormány könygázt használt az elhunyt buddhista szerzetes temetésénél. Most 7 éves börtönbüntetést ülnek le, mert hogy a közrendet megzavarták a temetésen. Mm, Vinvan Lee atya ügyét ismerik, aki vallás és politikai kóból van börtönben. A vallási szabadság, emberi jogok, demokrácia szószólója 15 éve van börtönben, 77 óta. Legrébb 8 évre ítélték 2007-ben, mert kormányellenes propagandát terjesztett. Márciusban átmentileg olvasókokból kifolyólag szabadon engedték, és azt kérték, hogy amint egészségi ügyi állapota javult, térjen vissza a börtönbe. Több jelentést készített az interneten, és közétette a politika és vallási foglyokkal szemben elkövetett um, kézásokat, Vissza kell menni az atyának a börtönbe, le kell ülnie még a fennmaradó éveket. Jó lenne, ha az Európai Parlament felemelné szavát az ellen, hogy vissza kelljen mennie a börtönbe ennek az atyának. Reméljük, hogy további kínzásoktól is mentesül. Egy pár ajánlással zárnám gondolataimat a kapcsolatban. Azt szeretnénk, ha Vietnám jobban támogatná az emberi jogi aktivistákat. Nem csak egyéni esetekről van szó, hanem nagyon fontos az, hogy ne korlátozzák a szabad gyülekezés jogát, a szólásszabadságot, a lelkismereti szabadságot, nagyon fontos, hogy ne börtönözzek be emberi jogaktivistánkat. Nagyon fontos az, hogy minden vietnámi hivatalos találkozón legalább egyszer fel kell vetni az emberi jogi kérdést. Az Európai Parlamentnek ezeket a témákat minden találkozáskor fel kell vetnie. A kormányal, a vietnámi kormányal folytatott párbeszédek során nagyon fontos, hogy szót emeljünk a alapvető szabadságjogok megsértése ellen. Nagyon fontos, hogy a vietnámi büntető törvénykönyvet módosítsák, amely a békés másként vélekedést is betiltja. Arra kell törekedni, hogy Vietnám az internetes cenzúrát is függesze fel, és azt is el kell érni, hogy az a vietnami kormány hívja meg az ENSZ emberi jogi főbiztosát, hogy megnézze, hiszen hogy mi a helyzet a szólásszabadság az alapvető emberi jogokkal. Tän paljon, tohtori Richardson. Te valtavan paljon tieto. Köszönöm szépen. Nagyon sok információt kaptunk. Nagyon rövid alatt nagyon sok mindent hallottunk. Most lehetőség nyílik arra, hogy meghallgassuk azt, hogy mit mondanak ennek a négy országnak a nagykövetei. Ha megengedik, Manapapát urat szeretném üdvözölni a tájföldi nagykövetségről. Már találkoztunk és beszéltünk erről a helyzetről, az emberi jogokról, az alapvető jogokról, az általános biztonságról és az egyeni eh, jogokról. Öt percre Manapapát úr kapja meg a szót. Chairperson, members of... Tisztelt elnök asszony, tisztelt a bizottsági tagok, hölgyeim és uraim! Nagyon hálás vagyok önöknek azért, hogy lehetőséget nyitnak számomra arra, hogy a tájlandi fejlemények, a politikai fejleményekről beszámoljak. Az Európai Parlament eh, tájföldi eh, állásfoglalásáról, illetve Eston asszony eh, állásfoglalása, véleménye Tájföldről mindenképpen azt bizonyítják, hogy az EU és Tájföld közelednek egymáshoz, baráti, baráti viszonyban vannak. Az elmúlt hónapokban a demokrácia, illetve a jogállamiság alaposan próbára került. A kormány fel kell, hogy, meg kell, hogy tartsa a jogállamiság formáit, bár a közbiztonság veszélybe került. Nagyon sajnálunk minden, sajnáljuk minden élet elvesztését. A jelenlegi tájföldi helyzet visszatért a rendes kerékvágásba, bár bizonyos területeken megelőző intézkedésekre van szükség, hogy ne forduljon elő, ne forduljon elő hasonló erőszakullám. Valójában én megértem a szövegemet, de miután nincs sok időnk, próbálom ezt lerövidíteni. A kormány legfőbb célja az, hogy a konfrontációtól, a konfrontációt megelőzze, illetve hogy a állampolgárok alkotmányos jog, jogait, a jogállamiságot, illetve a demokráciát figyelembe vegyék és betartsák. A márciusi erőszak hullám békésen kezdődött, a parlament feloszlatását kérték. Április 10-e után világossá vált, hogy Imáron nem békés megmozdulásról van szó. Halálos háborús fegyvereket vetettek be a tüntetők, az államképviselői, illetve a tüntetők, egyéb tüntetőkkel, békés lakossággal szemben. Egyre nagyobb részeket foglaltak el a fővárosból, a biznisz terület, illetve a lakosok és a nagykövetségi kiletét is zavar, zavarták. Nagyon fontos az, hogy május 19-én felállítottunk egy független nyomozó vagy vizsgáló bizottságot. Egy nemzetközi hírű öm, jogászt, illetve egy ügyvédet neveztünk ki ezen vizsgálóbizottság élére. El is kezdték már a vizsgálatot, a tüntetők vezetőik már meg is hallatták. Kilenc fős csapatot, csapat, ez a vizsgálóbizottság, vannak itt jogi, emberi jogi aktivisták, újságírók, pszichiáterek, jogászok, ügyvédek. Kenneth úr, ennek a bizottságnak a vezetője biztosított minket arról, hogy törekszik az integritásra, az átláthatóságra, a függetlensége célja, hogy az igazságot kiderítse, hogy a sebeket begyógyítsa, illetve hogy a konfliktusokat megelőzze. Két év a mandátuma, természetesen a közvéleményt mindvégig tájékoztatni fogjuk a bizottság munkájáról. Reményeink szerint a helyi és a nemzetközi sajtót, sajtó is megerősíti majd együttműködését, és ennek pozitív hatása lesz. Ez a vizsgáló bizottság úgy véli, hogy akár külső, kül, öm, külföldi szakértők véleményére is szükség van, tehát az ENSZ szakértők listájából ö, esetleg szükség lesz valakinek a bevonására. A Nemzeti Emberi Jogi Bizottság, ez a Nemzeti Antikorrupciós Bizottságok, amelyek független alkotmányos szervek, szintén folytatják saját vizsgálataikat. A miniszterelnök többször kijelentette, hogy a bizottság hogy a, hogy a kormány felelős ezen tevékenységekért. Továbbra is rendkívüli állapot van Tájföldön. Kérdés az, hogy ennek milyen joga lesz az emberi jogokra. Egyébként a rendkívüli állapot még demokratikus országokban is eléggé elterjedt. Továbbra is szükség van a rendkívüli állapotra, de egyre kevesebb területet fedez le. Július 6-án a táj kormány a 24 tartományból 5-ben felfüggesztette a rendkívüli állapotot. A kormány biztosította arról is a lakosságot, hogy csak a szükséges időtartamig lesz érvényben a rendkívüli állapot. Bankokban és máshol a civil lakosságra semmilyen hatással nincsen ez az állapot. Elnök, elnézést kérek, nagykövet úr, arra kérem, hogy sűrítse egy kicsit, tömörítse a beszámolóját nem adhatok több időt önnek, mint kollégáinak, úgyhogy minden, hogy mindenképpen arra kérem, hogy a lehető legjobban tömörítse a mondandóját. Természetesen el fogjuk majd utána olvasni az írásos jelentését. Nagykövet. Igen, mindjárt lezárom mondandómat, hiszen már túl, lép, túl is léptem az öt percet, hogy most le is zárom. Elnök, köszönöm szépen. Ez nagyon nagy lelkű lépés volt Ötök, Köszönöm szépen, nagykövet úr. Megköszönöm az, a bemutatóját, illetve a beszámolóját. A vita során visszatérünk majd ide. Wutuan Hai és Famti Kim An Vietnam, tehát Wutan Hai és Pham Tu Kim asszonyt szeretném üdvözölni Vietnámból. Köszönöm szépen, sok szeretettel köszöntöm Önt, elnök asszony. A, az Európai Parlament delegációja készített eh, egy jelentést a vietnámi látogatása után még akkor is, hogyha vannak bizonyos félreértések a nem megfelelő információforrások miatt, továbbra is támogatjuk a konstruktív párbeszédet, erre mindenképpen szükség van. Ebben az összefüggésben és szellemben szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire örülök annak, hogy meghívtak ebbe az albizottságba. És első kézből adhatok információt a vietnámi helyzetről. Elnök asszony, a az elmúlt hónapban elért vietnámi eredményekről szeretnék beszámolni. A gazdaság és pénzügyi válság nagyban érintette Vietnámot, de Vietnám gazdasága 5,8%-kal növekedett 2009 második felében, és több mint 6%-kal 2010 első felében. Több mint 300 ezer munkahelyet hoztunk létre. A jogszabályalkotás területén a 12. parlamenti ülésszak idején fogadtunk el törvényeket a fogyatékossággal élőkről, a környezetvédelemről, fogyasztóvédelemről és egyéb törvényeket fogadtunk el. Ami a vallási tevékenységet illeti, a vallási tevékenységgel kapcsolatban elmondanám, hogy a katolikus egyház több tízezer katolikus hívő részvételével szervez gyűléseket. A buddhista egyház is találkozót szervezett, és idén a, nálunk kerül sor a Hanoiban novemb, 2010 novemberében a hatodik buddhista nemzetközi találkozóra. Ami az etnikai kisebbségeket illeti, 2010-ben kerül sor az összes etni, vietnámi etnikai kisebbség első kongresszusára. Több mint 300 ezren, 3000-en vesznek ezen részt képviselők. Sajnálatomat kell kifejeznem azonban amiatt, hogy az emberi jogi helyzetről szóló információ, amely önökhöz eljutott, akár az ENSZ különmegbizotja részéről közlemények formájában, ezek nem voltak az igazságnak, meg, valóságnak megfelelőek. Engedjék meg, hogy hadd adjak egy példát. Állítólag Vietnám nem volt hajlandó az ajánlásokra válaszolni, amelyeket az ENSZ szervezetei fogalmaztak meg, ez állt az egyik közleményben. De ez nem igaz, ugyanis Vietnám készített egy jelentést, amelyet benyújtott az ENSZ emberjogi tanácsának, az emberjogi tanács ezt üdvözölte. 123 ajánlást kaptunk, ebből több, majdnem százat elfogadtunk, tehát a, az ajánlások 75%-át alkalmaztuk és végrehajtottuk, elfogadtuk. Vannak olyan országok, Európai Uniós országok is, amelyek az ajánlásoknak csak 40-45%-át fogadják el. Ez azt mutatja, hogy Vietnám komolyan dolgozik azon, hogy javítsa az emberjogi helyzetet. Szeretnénk ezeket az ajánlásokat tehát végrehajtani. Például hat emberjogi külön megbizottat hívtunk meg Vietnámba egy látogatóra. Ezen a héten pedig független szakértők számára szervezünk látogatunk, látogatókat, látogatásokat szegénység elleni küzdelem, emberjogi védelem témájában. emberjogi párbeszédet folytatunk eh, az Egyesült Államokkal, Új-Zélanddal, az Európai Unióval és egyéb országokkal is. Másodszor az információ áramlás szabadsága és a sajtószabadság, az internet szabadságát garantálják a törvények Vietnában. A média a nyilvánítás csatornája lett. különös tekintettel az emberjogi törvények végrehajtására Vietnám azon országok között volt, amelyben az internet szabadságának garantálása nagyon előre haladt. Elhangzott azt, hogy a sajtót e, ellenőrzik, Vietnámban, de hát ez azért van így, hogy fejlődjön a sajtó. Vietnám több vallású ország, több mint 25 ezer vallási helyszín van Vietnámban, Amikor Vietnámba látogatók érkeztek, úgy nyilatkoztak, hogy a Vietnámban a vallásszabadság területén nagy előrelépésre került sor, és a vallási kegyhelyek száma is azt mutatja, és a vallási mm, tisztelt Tisztelt nagykövet hogy mondja az elnök, kérem foglalja össze, mert már túllépett, a határ, túllépett az időn. Ami a vallásszabadságot illeti, az erről szóló információk nem mindig felelnek meg a valóságnak. Elnökasszony, Vietnám és az Európai Unió kapcsolatai pozitív irányban mozdultak el. Abban reménykedünk, hogy sor kerül továbbra is az emberjogi párbeszédre, nyílt párbeszédre az Európai Unióval, és ennek köszönhetően sikerül a félreértéseket tisztázni. Elnök, köszönöm szépen, nagykövet asszony. Hogyha ön úgy gondolja, hogy helytelen információt kaptunk, akkor természetesen várjuk azt, hogy nyilvánosan igazítsák ki ezeket az információkat, és te, állítsák helyre a, a megfelelő információkat. Ez természetesen állunk elébe, és várjuk a korrekciókat nemzetközi sztenderdeknek megfelelően. Ezekre a kérdésekre vissza fogunk térni. Most pedig Kambodzsa nagykövetének, Nong Szakál nagykövet úrnak adom meg a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt emberi jogi albizottsági képviselők és hölgyek. Ha megengedik, általános megjegyzéseket tennék a kambodzsai emberi jogi helyzettel. Kambodzsa egy pluralista demokratikus társadalom, az emberi jogokat garantálja 93-as alkotmánya. Az alkotmány elismeri a szólásszabadságot és más alapvető szabadságjogokat. 93 óta az emberi jogi helyzet sokat javult, Jelenleg Kambodzsának több ezer civil szervezete van, illetve a szabad ö, sajtószabadság adott, a szakszervezetek kiválóan működnek. Kambodzsában legalább 11 emberjogi szervezet működik, az NBI, IOI, az ENSZ emberi jogi biztosának képviselői is dolgoznak. Ami a sajtószabadságot illeti, nagyon sok újság, folyrat van, rádió és állomás, 8 állomás, Ha ez nem elég, a kambodzsai emberek hozzáférnek a CNN-hez és más nemzetközi hírcsatornákhoz. Ami a hamis információk, a rágalmazást illeti, az ENSZ, az ENSZ illetékes hivatalának jelentése több cikkeiben, amely a rágalmazás és becsmérlésről szól. Nos, hát bármilyen demokratikus társadalomban a jogállamiság alapvető fontosságú. Kiváltképpen azt garantálandó, hogy az emberek méltóságát tiszteletben tartsák, megvédjék. A szólásszabadság nem abszolút, és nem engedi meg, hogy egyik ember a másikat rágalmazza, becsmérelje. És a félretájékoztatás sem jó megengedni. Éppen ezért a demokrácia szólás szabadsága összhangban kell legyen a jogállamisággal. Ami a tulajdonjogi kérdéset illeti, van egy földtörvény, viszonylag új földtörvény, amely az ingatlanok esetében, illetve a földek esetében lehetővé teszi a tulajdonjog megszerzését. A 2006-ban a földi vita rendezésére is született rendelkezés. A kambodzsai kormány egy olyan törvényt hozott létre, amely a nincstelen szegény emberek helyzetén kíván javítani. 4000, több mint 4000 hektárnyi területről van szó az egyik tartományban, és egy másik tartományban is több száz hektárnyi földterületet biztosítottunk a szegények nincsenek számára. Vannak olyan emberek, akik közterületeket illegálisan foglaltak el, például piacnak használtak utcarészeket. A kormány ö, arra kényszerült, hogy fellépjen ilyen illegális cselekményekkel szemben. Elnök asszony, köszönöm szépen! Szeretném önt arról tájékoztatni, hogy júniusban az illetékes szakjelentéstevő egy kétnapos látogatást tett Kambodzsába, és találkozott több kormány tisztviselővel és civil szervezeti képviselővel is. Köszönöm szépen! Thank you, Köszönöm szépen, eh, nagykövet úr! Most pedig nagy örömmel hívom meg Timoz urat az Európai Bizottság nevében, hogy szóljon néhány szót fő megfigyelésekről, amelyeket a bizottság tett az emberi jogi kérdésben. Timoz úr ebben az négy országban. Elnök asszony, nagyon szépen köszönöm, hogy megkaptam a szót. Ha megengedik, milyen általános megjegyzéssel élnék, az emberi jogi helyzete kapcsolatban Dél-Kelet-Ázsiában, ahogy mi látjuk, az Európai Bizottság látja. És eh, ha megengedi, átadom a szót kollégáimnak, akik eh, illetékesebbek bizonyos szakterületekért, mint én. Ami az országokkal való kapcsolatokat illeti, a négy kérdés, négy országról általánosságban azt mondanám, azt hiszem, hogy tudatában kell lenni annak, hogy kétoldalú struktúrák működnek sok országgal, Vietnámmal, Kambodzsával, Laosszal, ahol az emberi jogi kérdésekről rendszeresen tárgyalunk. Azt hiszem, hogy fontos ebben az összefüggésben arra emlékeztetni, hogy a nemrégiben létrejött ASEAN kormányközi emberi jogi szervezet működik. Nemrégiben volt egy találkozó Vietnámban, a vietnámiak elnöklésével egy öt éves munkaprogramot fogadtak el, és mi a bizottság rendszeresen tartjuk a kapcsolatot az ASEAN titkársággal, hogy garantáljuk azt, hogy támogatni tudjuk ezt a az ASEAN emberi jogi szervezetet. Ez egy nagyon fontos fejlemény, úgy gondoljuk, ennek a szervezetnek a létrehozásra. Általánosságban az mondhatnám, hogy igazságos legyek, ezekben az országokban több kérdés van. Sylvia Richardson szólt ezekről, nagyon is részletesen de azt mondanám, hogy a kisebbségi kérdések nagyon fontosak minden négy országban. A migráció, a menekültek kérdése minden négy, országban nagyon fontos. Az emberkereskedelem nagy kihívás a gyermekek és nők szempontjából kiváltképpen. Különböző szinten vannak korlátozások a szólásszabadság, a sajtószabadság tekintetében, de a helyzet eltérő, országonként eltérő, vannak problémák. A szólásszabadság és a vallásszabadság kapcsán ezt tudjuk, de azt hiszem, hogy a helyzetet differenciált módon kell tekinteni országonként. Ami a gazdasági, kulturális, társadalmi jogokat nézi, ott is vannak gondok. Ha megnézzük az oktatást például, vagy az egészségügyi rendszert, ezek nem mindig felelnek meg a követelményeknek, nemzetközi szabályok értelmében. És vannak általános problémák, amelyek ahhoz kötődnek, hogy az ország rendszere hogyan működik. Nem mindig a jogi rendszer. Nem gondoljuk, hogy az igazságszolgáltatás valóban annyira független, mint kellene. Amikor ha bírósági tárgyalásokról van szó, akár emberi jogi aktivisták esetében, vagy politikai aktivisták esetében, ott azért a, aki bíróság elé kerül, hát ott azért nem mindig tartják be a nemzetközi normákat. Aztán azt mondanám még, hogy van gond mind a négy országban az a kapcsolatban, hogy mennyire nagy mozgástere van a civil társadalomnak. Nyomást nehezedik a civil társadalomra ezekben az országokban, és sajnáljuk azt, hogy a civil szervezetek és tehát a civil szervezetek nem működhetnek annyira szabadon és nyitottan, ahogy kellene, és mind a négy országtól azt kérjük, hogy a civil társadalmat vonják be a döntéshozatali folyamatokba. Kiváltképpen az országok fenntartható fejlődése érdekében, gazdasági és politikai szempontból, középtávon. Aztán azt hiszem, hogy vannak problémák a demokratikus funkciókkal kapcsolatban, ami a demokratikus választások megtartását illeti. Itt azért volt olyan eset Kambocsában, Kambocsában többször részt vehettünk választási megfigyelői missziókban, a jelentések részben kritikusak, de azért pozitívumokról is beszámolnak. A más a többi országban vagy nincsen választás, vagy nincs demokratikus választás a régióban. Tájföldön persze látjuk, hogy a nemrégi eseményeket követően és a rendkívüli állapot fenntartása kapcsán 18 hatományban és bankokban korlátozzák az állampolgárok demokratikus jogait. Tehát egy nagyon vegyes kép tárul elénk, és ha megengedik, átadom a szót Philip van Amers úrnak, aki a déketesei osztály igazgató helyettese. Röviden, uram, mondja az elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két szót, hogy elmondjam, hogy egyértéltek azokkal az aggodalmakkal, amelyeket megfogalmaztak az emberi jogi helyzettel kapcsolatban Vietnámban, ami a letartóztatásokat illeti, ami az elítéléseket illeti, ami a sajtó ellenőrzését illeti, ami bizonyos közösségek üldözését, vallási közösségek üldözését illeti. Ezt megállapítottuk az elmúlt hónapokban, és ezek nem felelnek meg a reforma nyitás folyamatának, amelyről tanulbizonságot tesz Vietnám. Azt szeretnék mondani, hogy ezt a kérdést felvetettük az Európai Unió és Vietnám közötti párbeszéd során. Mm, június 25-én Hanoiban volt ez az emberi jogi párbeszéd az EU és Vietnám között. A vietnámi hatóságok azért be tudták bizonyítani, hogy nyitottak ebben a párbeszédben, Megörősítve valóban megengedték, hogy bizonyos ENSZ rendkívüli jelentéstevők ellátogassanak az országba, és azt is várjuk, hogy Vietnám függetlenségének 35. évfordulóján szeptember 2-án amnestiában, kegyelemben részesülhetnek néhányan a foglyok közül. Reméljük, hogy ez az amnestia néhány lelkismereti alapon fogvatartott foglyot is pozitívan érint. Azt szeretük volna még elmondani, ami az emberi jogi helyzetet illeti Vietnámban, mint említettem, a Zánk miniszterelnök úrral is megbeszéljük. Októberben eljön Brüsszelbe a következő ASZEN csúcs találkozó kapcsán, és vele beszélünk, és a bizottság, mint tárgyaló fél, aki a Vietnáma megkötendő megállapodás megfogalmazója, megértette a vietnámi hatóságokkal, hogy lehetetlen ezt a megállapodást megkötni, ha nem értik meg, hogy milyen szabályok, milyen konkrét záradékok előírások vannak az emberi jogok, a Nemzetközi Büntetőbíróság a munkajog kapcsán. Én azt szeretném kiemelni zárásképpen, hogy azt reméljük, hogy reméljük, hogy átmeneti, a hatóságok átmeneti szigorodását kell csak megfigyelnünk. Januárban folytatjuk ezt a párbeszédet. Reméljük, hogy nem lépünk de nem fog visszalépni a vietnámi kormány, nem fog hátrafele fejlődni. Az Európai Parlament képviselői, az ASEAN Európai Parlamenti Delegációja szeptemberben Hanoiba utazik, őket arra szeretnék, önöket arra bátorítani, ezeket a kérdéseket vessék fel, és alakítsák ki saját álláspontjukat ezek kapcsolatban. Ami Leoszt illeti, aggódunk, a gyülekezés és szólásszabadság eh, megszorítása miatt, a mong közösség kérdése miatt. Azt szeretem önöknek elmondani, ezek olyan kérdések, amelyeket az leoszi hatóságokkal rendszeresen megtagyalunk, meg fogunk tárgyalni a következő emberi jogi eh, párbeszéd kapcsán, amely az évig előtt kerül megrendezésre. Aztán megadom a szót tájföldi és kambodzsai szakreferens kollégámnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kérem, kicsit tegye közelebb a mikrofont, mondja az elnök asszony. Elnézést kérek, nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Ami Kambodzsát illeti, azt szeretném elmondani, hogy párbeszédet folytatunk, intenzív párbeszédet az emberi jogi kérdésekben nem csak arról van szó, hogy megszerveztünk és megszervezzünk szeptember elején egy szemináriumot, amely az emberi jogi aktivistákról szól. Van egy párbeszéd, van egy almunkacsoport, amely megvizsgálja októberben az egész probléma együttest, ami az emberi jogokat illeti, és a kormányzást Kambodzsában. Tudniuk kell azt is, hogy mi támogatjuk. Többen szóltak a Kmerus büntetőbíróságról. Szeretnénk azt, hogyha a Kmerus büntetőbíróság folytathatná ő munkáját. Richardson asszony szólt a korrupcióról, amelyenek a törvényszéknek a működésével kapcsolatban felmerült. Minket is aggaszt ez, de megvizsgáltuk ezt a kérdést a NAZ Egyesült Nemzetekkel együtt, az ensz együtt, és ez a probléma megoldásra talált, ez egy kielégítő megoldás, amit találtak erre. Ami az emberi jogok tiszteletben tartását illeti, a tagállamokkal közösen nyomon ö, követtük és elkészítettük a Universal Periodic Review-t, amely egy egyetemes id, időközi felülvizsgálat. Nos, ezt a jelentés sorozatot folytatni fogjuk. Az ASEAN delegáció márciusban Vietnámba utazott és Kambodzsába, és a jelentés, amely készült, több intézkedésről szól, a kormány részéről a kormány elismerte, hogy nehézségek merülnek fel bizonyos területeken, kiváltképpen ami a szólásszabadságot illeti, és együttműködünk a kormányal, illetve a civil társadalommal, Kambodzsában, amely nagyon is aktív civil társadalom, mert több mint ezer szervezet, civil szervezet van Kambodzsában, és a kmerús időszak után ezek felálltak ezek a szervezetek, és segítik, hogy az ország egy demokratikus útra térjen rá. Ami Tájföldet illeti röviden, Nagyon sajnáltuk azokat az eseményeket, amelyek április-májusban bekövetkeztek. A Catherine Ashton főképviselő asszony több nyilatkozatot tett az emberi jogi kérdések kapcsolatban Tájföld kapcsán, és örülünk azon intézkedéseknek, amelyeket a tájföldi kormány be kíván vezetni a megbékélés jegyében, és úgy gondoljuk, hogy támogatnunk kell ezt a folyamatot, de párbeszédet kell folytatni aktív, konstruktív párbeszédet, nem csak a kormányjal, hanem az ellenzéki pártokkal is. És ö, értesültünk arról, hogy a táj kormány az emberi jogok terén több mindent szeretne elérni. A táj kormány az emberi jogokat prioritásként kívánja kezelni. Ö, tájföld ugye tagja az emberi jogi tanácsnak az NCGSZ alatt, és reméljük, hogy Tájföld programja kontextusában olyan intézkedéseket fog bevezetni, amelyek kapcsolatosak lesznek a szólásszabadsággal, abban az összefüggésben, hogy mi a helyzet a rendkívüli helyzet megőrzésével vagy feloldásával tájfölddel kapcsolatos általános jelentésünk decemberben készül, a Universal Periodic Review, ami a menek, mong menekülteket illeti. Egyetértünk önökkel, mi is aggódunk. Mm, a táj és a leoszi kormányal együtt megvizsgáljuk azt, hogy hogyan lehet ezeket a, hogy ezeket a mong menekülteket hogyan toloncolták ki, és aggaszt minket az, hogy nem lehet ellátogatni ezekbe a menekültáborokba. Ami a burmai menekülteket illeti, a táj kormányal együtt szeretnénk megoldást találni hosszú távra, szeretnénk egy fenntartható fejlődést garantálni, és nem szeretnénk folytatni azt, amelyben a burmai tájföldi menekültáborok működését segítjük, hanem azt szeretnénk megnézni, hogy a burmai és a táj kormányjal együtt hogyan lehetne hosszú távú megoldást találni. Köszönöm szépen, elnök asszony! Thank you very much. Uh, az Európai Bizottság három képviselőnek megköszönöm a hozzászólásukat. Ahogy láthattuk, az Európai Bizottság komolyan odafigyel az emberi jogok helyzetére, az Európai Unió, illetve az érintett országok közötti kapcsolatban hallottuk ezeket a hasznos kezdeményezéseket. Most a kollégáknak szeretném megadni a lehetőséget, hogy kérdéseket tegyenek fel. Az első kérdésen Nielsen asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én hozzászólásomban egy konkrét esetre szeretnék hivatkozni. A vietnámi nagykövet asszony azt mond, megkérdőjelezte a mi információinkat. Szerintem ez egy megbízható információ, garantálni tudom, higgyenek nekem, személyesen ismerem ezt az esetet, nyugat-franciaországi képviselőként. Az összes nyugat-francia lakos ismeri ezt, egy olyan egy olyan egyetemisáról van szó, Nguyen Thientong, így hívják, öt éven keresztül tanult Franciaországban, Kiváló tanulmányokat folytatott ez a hallgató, mérnöki diplomával, nagyszerű eredménnyel végezte a Renni Egyetemet, könnyen e, talált munkát Franciaországban, de ez a fiatalember szereti országát, vissza akar térni országába, Vietnámba, hogy tudását országa szolgálatába helyezze. Sajnálatos módon részét képezi blogger, pro-demokrata demokrata párti blog készítő, és ami a bloget illeti, ő hozta létre a, fi, a fiatal vietnámiak szövetségének, akik a demokráciát szólnak, és július 7-én elítélték, tavaly január 20-án 7 év börtönre ítélték, azért, mert úgy tűnik, hogy fel akart, meg akarta dönteni a jelenlegi rezsimet rendben, mi szeretjük Vietnámot. Mi, én Renni vagyok, és Renni alpolgármester vagyok. Ren volt az első város, amely 92-ben egy vietnámi önkormányzati delegációt fogadott. Azóta testvérvárosunk van, Hue várossal, többször jártam ott, nagyon szeretjük Vietnámot, az orvosok aztán a tanárok, a ö, művészek, a hallgatók rendszeresen együttműködnek Huivel, ezzel a vietnámi várossal és a régióval. Mi szeretjük Vietnámot, mm, minket nem az vezérel, hogy Vietnám ellen akarunk küzdeni. Ezt a fiatalembert támogatjuk, mert nem értjük meg, hogy miért börtönözték be. Ez egy pontos, konkrét eset, nem egyedül van sajnos. Azt szeretném elmondani, ez az információ, higgyenek nekem, ez pontos, megbízható, konkrét eset, nem az egyetlen. Nagyon sok fiatal vietnami van, aki szereti országát, akik fantasztikus tanulmányokat végeztek Európában, hazatérnek, mert részt akarnak venni országuk fejlődésében. Azt mondjam, ezt akartam önnek elmondani. Thank you very much. We have indeed... Köszönöm szépen. Valóban sokkoló voltak ezek az ítéletek Vietnamban, és nem tudom, hogy a nagykövet úr is ismeri -e ezt a Kilnészen asszony által említett ügyet. Most Tenok úr következik. Köszönöm, elnök asszony. Már régóta kritizálom az emberi jogi kihágásokat Kínában, illetve az Vietnámban, illetve Laosban. Ezzel kapcsolatban is a száműzöttekkel kapcsolatokat tartottam fenn, akik itt érnek Európában taekwondo, kétszer is javasoltam a Nobel békedíjra, ő is vietnami. Nos, Vietnámban ez a szakbizó, a Vietnámmal kapcsolatban a hegyi lakosság üldözésével foglalkozott sokat a parlament, illetve azzal, hogy a katolikus egyház és az Egyesült Buddhista Egyház vagyonát elkobozza az állam. Aztán a mong lakosságot támadják kommunista ellenességük miatt, nagyon komoly kínzás sokról, illetve jogellenes kivégzésekről is sokszor hallottunk. Úgy vélem, hogy a, a menekülteket vissza küldik Laosba, akkor mindenképpen kínzások elén néznek ezek a menekültek. Laos egyszer régen békés királyság volt, a kommunista rendszer azonban nagyon sokakat börtönbe vetett, a, még a 99-es diák megmozdulások szereplőit is. Kambodzsában, e, ebben a kérdésben egyébként nem vagyok olyan nagy szakértő, szeretném, ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy örülök annak, hogy fölállt a vörös kmerekkel foglalkozó bíróság. Sajnos nagyon sokáig büntetlenek maradtak ezek a, ezek a vörös kmerek, akik számos jogellenes tevékenységet követtek el. Nagyon nehéz most már az idő elteltével bizonyítékot szerezni, hogy megfelelő büntetést kaphassanak a vöröskberek. Egyébként, a, egyébként Kambodzsában még mindig sokszor hallunk arról, hogy, a, hogy kegyetlenkedik a rendőrség, illetve jogtalanul lép fel. Örülök, örülök annak, hogy a frakcióm, illetve ez az albizottság odafigyel el a régióra, és úgy tűnik, hogy a represszió Dél-Kelet-Ázsia lehető, Dél-Kelet-Ázsia nagyon sok országban jelen van, ezzel nem mindig fölemeljük majd szavunkat. Elnök, köszönöm szépen, Tanok úr! Most Lochbiller asszony következik. Thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen mindenkinek, aki ilyen sok információval látott el bennünket. Túl sok mindent nem tudok már hozzátenni, csak két javaslatom lenne. A vietnámi helyzettel kapcsolatban Kilnézen asszony mondott egy példát, és a nagykövet is azt mondta, hogy próbálják javítani az emberjogi helyzetet. Azt gondolom, hogy szeptember másodikán a nemzeti ünnepen Vietnámban 25 ezer, 30 ezer fogvatartottat szeretnének szabadon engedni általános amnestia keretében. Én azonban arról tájékoztam, engem arról tájékoztattak nem NGO-k, hogy ez ide nem tartoznak bele, az amnestia nem vonatkozik a politikai bebort, bebörtönzöttekre. Vannak itt bloggerek, szakszervezeti képviselők, illetve mások is. Talán ön vagy Buzek elnök úr írhatna egy levelet. Szeptember másodikán kerül ugyanis sor az amnestiára a nemzeti ünnep előtt, hogy, és ebben kérhetnék, hogy az amnestia vonatkozzon politikai bebörtönzöttekre is. Ez egy ajánlás, gondolat részemről, vagy a e, mi albizottságunk, vagy az elnök úr tehetné ezt meg. A másik dolog, amit említeni szeretnék, hogy szeptemberben Strasbourgban, kétszer leszünk Strasbourgban. És bizonyos súlyos emberjogi jogsértésekről ugye szoktunk állásfoglalást elfogadni más politikai frakciókkal is kapcsolatban állok, és gondoltunk arra, hogy a mong menekültek, deportált menekültek helyzetéről fogadhatnánk el egy sürgősségi állásfoglalást. Senki nem tudja felkeresni ezeket az embereket, elszigetelten élnek, senkit nem engednek be ezekbe a táborokba, ez mégiscsak egy sürgős helyzet. Elnök, köszönöm szépen a javaslatait. És Timánsz úr az Európai Bizottság részéről is említette az amnestia lehetőségét a foglyok és köztük politikai bebörtönzöttek szabadon engedésének lehetőségét. Még egy kollega szeretne hozzászólni, és aztán Richardson asszonynak adom meg a szót. Anna Gomez. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kilnészen asszonyhoz szeretnék csatlakozni. Az aggodalmaink, amelyek az emberjogi helyzetet érintik Vietnámban, Kambodzsában, Laoszon és Tájföldön, tulajdonképpen visszatükrözik az érdeklődésünket, és azt, hogy milyen szeretettel fordulunk ezen országok felé. Én voltam Indonéziában, illetve a régió más országaiban utaztam, és teljes mértékben osztom ezt a megközelítést. Engem lenyűgöznek ezek az országok, nagy benyomással van rám a, az, hogy mennyire keményen dolgoznak az emberek, milyen szorgalmasak, micsoda magas szinten áll a kultúra, civilizáció ezekben az országokban. Egyértelmű előrelépést láthatunk a demokrácia területén. Szuhártú rendszere utáni, tehát 98 utáni demokrácia fejlődésben nagy előrelépést látunk. Ilyen nagy előrelépésre nem kerül sor más országokban. Tájföldön és ráadásul visszaesésre kerül sor. Néhány évtizeddel ezelőtt Európa a vietnámi háború végén e, bizonyos elkötelezettségeket vállalt, és kifejezetten Elismerem e, a vietnámiak teljesítményét, azonban nem fogadhatjuk el azokat az elnyomás, azt az elnyomást, amelyben bizonyos emberek részesülnek Vietnámban. Ez e, teljes mértékben elfogadhatatlan. Lochpiller asszony javaslatához én is csatlakoznék. Jó lenne, hogyha az elnökünk elnök asszonyunk, vagy vagy parlament elnöke írna egy levelet a nem, vietnámi nemzeti ünnep alkalmából bejelentett amnestiával kapcsolatban. Elnök, Gomez asszony mindannyiunk érzéseit kifejezésre juttatta. Mindannyian elismerjük ezeknek az országoknak a teljesítményét, és nagy hatással vannak ránk ezek az országok, és természetesen kicsit furcsa ezt a négy országot egy kalap alatt kezelni, hiszen nagyon nagyok a különbségek. Látom, hogy Verzsia asszony szeretne még hozzászólni, és aztán visszadom a szót Richardson asszonynak. Köszönöm szépen. Ha mondtam, számból vette ki a szót. Azt akartam elmondani, hallgatván a kollégám reakciót is, hogy Kicsit mesterséges ezt a négy országot egy kalap alá venni, hiszen nagyon eltérő helyzetet élnek meg, és nem szeretném, hogyha a kedves kollégák úgy gondolnának, hogy nem teszünk különbséget az országok között. Szerintem meg kell néznünk a reális helyzetet, azt kell megállapítani, a négy országban nagyon eltérő helyzet, és ahogy Gomez asszony említette, ezek olyan országok, ahol van visszalépés, van, ahol azonban előrelépés van ami az általános jelentés készít, amit készíteni fogunk az emberi jogi helyzetről. Nagyon is ébernek, óvatosnak kell lenni, ezt ne fedjük el. Figyeljünk oda arra, hogy milyen erőfeszítéseket tesznek, e, és meg kell nézni a valódi problémákat természetesen, de vegyük figyelembe a valós helyzetet és az valós evolúciót. Ebben a négy országban nagyon-nagyon más a helyzet. Ezt ne feledjük el. Thank you very much. Köszönöm szépen, Mersia asszony. Richardson asszony, kérem, hogy reagáljon a vitára. Két percem van, ha jól tudom. Akkor nagyon gyorsan. Kérem, ne beszéljen túl gyorsan, mondja az elnök, megpróbálom nem gyorsan beszélni, ami Laoszt illeti. Kiváló, kiváló ötletnek tartom azt, hogy Strasbourgban fogadjanak el egy állásfoglalást, és erre bátorítom önöket. Ami Kambodzsát illeti, próbálok gyorsan haladni, ami a büntetőbíróságot illeti, ez tényleg elképesztő, azt mondani, azt állítani, hogy a korrupcióval kapcsolatos problémákat sikerült megoldani. Ez nem kapok levegőt, ha ezt hallom gyakorlatilag. Jó lenne, hogyha erről tájékoztatnának bennünket részletesebben, ami a kambodzsai választásokat illeti. Kambodzsában voltak igenis nemzeti szintű választások, ezt, ezt azonban nem keverném össze a demokratikus normák kérdésével, eh, hiszen itt eh, a kambodzsai eh, pártnak sikerült manipulálni a választási eredményeket. A kambodzsai sajtó helyzetét is említeni kell, a televíziót és a rádiót a kormány ellenőrzi. Itt nincsenek sokszínű adások, szervezetek, nincsen több kézben lévő tulajdonlás. Ami Kambodzsát illeti, emlékeztetnünk kell az ICCPR-ra és a nemzetközi nyilatkozatra, de arra is emlékeztetnék mindenkit, hogy olvassa el a 91-es Párizsi békeegyezményt. És nézzék csak meg, hogy mit ígértek a kormány tagjai az a kambodzsai népnek. Érdekes benchmark lehet, érdekes kiindulási pont lehet ez. milyen eh, elvárások eh, merültek ott fel. Vietnámmal kapcsolatban vannak dolgok, amiknek eh, örülnék. A vietnámi kormánytól szeretnék részletes beszámolót kapni a helyzetről. Kérem, hogy válaszoljanak a véleménynyilvánítás szabadságával kapcsolatos kérdésre, A 97-es döntés, amely a kormány, illetve a párt tevékenységét kritizáló um, újságcikkek megjelentés, megjelentetését tiltja meg, akkor erre miért volt szükség? A vizsgáló bizottság, amely április óta működik, ez kiváló gondolat, azonban attól félünk, hogyha a bizottság nem úgy áll össze, hogy ez a különböző politikai frakciók és érdekek, érdekeit képviselné, akkor attól félünk, hogy ennek a vizsgálóbizottságnak az munkájának az eredményét nem fogják elfogadni, és pedig ez alapvető jelentőségű a munkájuk szempontjából. Köszönöm. Köszönöm szépen az összefoglalóit. Természetesen nagyon jó lenne megint megadni a nagyköveteknek a szót, de attól félek, hogy ezt nem tudom megtenni. E, folytatjuk a párbeszédet, az Európai Bizottság és a főképviselő szolgálatai rendelkezésre állnak, de e, két oldalról érkezett külön kérés, ketten szeretnének még hozzászólni, a bátna közösségből és Vietnámból vannak itt képviselők, tehát a Bátnak közösség képviselőjét kérem, hogy szóljon hozzá két percben. Köszönöm szépen. Nagyon örülünk annak, hogy másodszor is lehetőséget kapunk bemutatkozni vietnámi buddhista eh, szerzeteseket eh, képviselünk itt, eh, akiket üldöznek Vietnámban, a vallásrendőrség üldözi őket, előzik őket az otthonaikból, a kolostoraikból, és másodszor üldözték el őket abból a templomból, ahol, ahol, ahova menekültek. Ezeket a személyeket tehát hat hónapon keresztül üldözték. Azt kérjük az Európai Uniótól, hogy segítsen nekünk abban, hogy megvédjük ezeket a szerzeteseket, hogy a vallási útjukat, a szellemi, spirituális útjukat kövessék, hogy az emberek közötti megértést segítsék, erősítsék. Ez az elkötelezettségük a mellettem ülő nővérrel együtt szemtanúi, voltam, szemtanúi voltunk ilyen eseményeknek Vietnámban, és azt szeretném, hogyha esetleg az elnök azt, hogy meg tudná adni a szót még egy képviselőnknek. Köszönöm szépen. Legutóbbi alkalommal, amikor itt voltam, az önök segítségét kértem, hogy védjék meg a vietnámi testvéreimet, szerzeteseket. nagyon féltek attól ők, hogy elveszítik a, a hitüket a sorozatos üldözések miatt. Most jó hírt hozok. Az üldözések ellenére senki nem veszítette el hitét, meggyőződését, folyamatos az erőszak, folyamatos a nyomásgyakorlás ránk, és mindemellett szerencsére senki nem veszítette életét. Nagyon szeretem az országomat, nagyon szeretem a népemet. És nagyra értékelem a kormányom törekvéseit, és arra kérem önöket, hogy támogassák a kormányunkat, hogy a kormányunk jobban megértse a mi ügyünket, és megvédje a szerzeteseinket, nővérek, nővéreket és szerzeteseket, akik itt dolgoznak nálunk, illetve nálunk élnek. Az Aknyai Kolostorból érkeztek itt testvéreink, akik egész életüket arra fordítják, hogy békében éljenek, az erőszakot elutasítják. Nagyon sokat harcoltunk azért, hogy önökkel beszélhessünk, kommunikálhassunk, hogy megértsék az elkötelezettségünket, a mi utunkat, de nem hallották, nem hallgatták meg a hangunkat. Ma nemzetközi közösségben vagyunk, és szeretném még egyszer kifejezésre juttatni kívánságunkat, a fiatal szerzeteseink kívánságait, azt szeretnénk, hogyha megvédenének bennünket. Az önök megértése és védelme nélkül nem fogják megérteni társaink azt, hogy mi a mi útunk, a mi elkötelezettségünk, a béke és az erőszakmentes környezet kialakítása, a békében való együttélés. Köszönöm. Thank you very much, you indeed. Köszönöm szépen természetesen megérdemlik a támogatásunkat. Hogy még igazságtalanabbak legyünk, még egy országnak lehetőséget adunk két percre. Az a kérés érkezett, hogy Haris Azar úrnak biztosítsunk lehetőséget, ő az Indonész Kontrasz szervezet tagja, és két percre megadom neki a szót. A Kontrasz az erőszak áldozatainak, illetve az eltűnések, az eltűnt személyeknek a szövetsége. a rúr, az ENSZ, az EU-s civil szervezetek fórumán szólalt fel július 13-án, most pedig itt adom meg neki a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt albizottság. Egészen röviden fejteném ki a véleményemet Nos, Indonéziában változás történt, illetve előrépés történt az emberi jogi kérdésben, jogszabályok születtek meg, illetve demokratikus intézményrendszert alakult, alakult ki. A változások azonban nem garantálják automatikusan azt, hogy az emberi jogot tiszteletben tartják Indonéziában. Az emberi jogi aktivistákat egy héttel ezelőtt is megtámadták, az egyik korrupció ellenes aktivistánkat elverték, megverték. az elkövetők továbbra is szabadok. A vallási vallás szabadságot nem védik. Pápuában az emberi jogi helyzet romlik, legfőképpen oktatási és egészségügyi jogi kérdésekben, és a politikai aktivistákat üldözik. A büntetlenség ellen nem lép fel megfelelően a kormány, a ácsai és más múltbeli büntetek ellen nem lépnek fel. Az igazsághoz való, illetve a kárpotláshoz való jogot az áldozatok még mindig nem kapják meg. Ezzel kapcsolatban arra szeretném kérni az EU-t, hogy a külpolitikájuk részeként az indonéz kormányjal működjenek egyet, együtt úgy, hogy hangsúlyozzák az emberi jogi jog, szabályok, jogszabályok fontosságát. Második kérdésem, hogy a CSO tevékenységét támogatják, támogassák, illetve hogy az ASEAN kormányközi bizottság tevékenységét támogassák. Az új emberi jogi bizottság eddigiekben visszautasította ezt az együttműködést. Elnök, köszönöm szépen ezt a nyilatkozatot, és úgy gondolom, hogy most Gomes asszonynak kell megadnom a szót, hiszen ő korábban portugál nagykövet volt Indonéziában. Egy perce van. Köszönöm. Egyetértek ezen nyilatkozattal. Nagyon nagy előrelépés történt, de azonban még vannak gondok. A nemzetközi közösséggel jobban együtt kéne működni. a kontrának hálóza, ö, tisztelettel adózom, és Munir úr, az alapító, nagyon nagyra, ö, nagyon tisztelem, de sajnálatos módon meggyilkolták őt egy repülőjáraton néhány évvel ezelőtt. Ebben nyilván részesek voltak, részesek voltak az indonéz kémelhárítás, Szeptemberben egyébként özvegyes Strasbourgban látogat, és remélem önök is segítenek abban, hogy elmondjuk azt, mi is a helyzet. Arról van itt szó, hogy a büntetlenség ellen fel kell lépni. Egy hihetetlenül kiemelkedő emberi jogi harcosról van szó, Mudir úrról. Tisztelettel adozom neki, és minden olyan indonéznak, aki az emberi jogokért kiáll pápuai, a pápuai helyzet egyébként elkeserítő, remélő, hogy, remélhető, hogy a kormány foglalkozik majd ezzel is. Elnök, köszönöm, Gomes asszony. Nos, Indonéziát átfogóban meg kell majd vizsgálni jövőbeni munkánk során. Nos, a regionális emberi jogi mechanizmusról most nem tudtunk beszélni, úgyhogy ezt a kérdést majd a későbbiekben vitatjuk meg. Van még egy dolog, amire csak röviden utaltunk, ez az ASEMS csúcs találkozó itt Brüsszelben, ősszel, ezzel, erre ellátogat az összes régióban működő kormány itt kiváló alkalom lesz arra, hogy a parlamenti képviselők és a civil társadalom egyeztessen egymással. Köszönöm mindenkinek a részvételt, köszönöm mindenkinek a nyilatkozatokat, és remélem, hogy az emberi jogi helyzet javul az örök országaiban, és javul a kapcsolat az EU-s tagállamokkal is. Köszönöm. Go to point six. Pedig a hatos napi rendi pontra térnék rá. És szeretném bemutatni a kínai emberjogi helyzetről megtartandó meghallgatásunkat. Ez a meghallgatás a június 29-i Madridban tartott EU-Kína emberjogi párbeszédet követi. Lesz egy EU-Kína csícs találkozó és csúcsakezés ebben az évben, ezért szerintem nagyon is időszerű a helyzet megvitatása. Tegnap a kibővített Emberi Jogi Bizottság bürója zárt ülésen folytatott tárgyalást bizottság és tanácsi tisztviselőkkel, megvitatták a legutóbbi emberi jogi párbeszéd eredményeit. Mint önök is tudják, leveleztem a fő képviselő asszony és a képviselők hozzáférhettek az értékelést tartalmazó jelentéshez, mármint ennek a párbeszédnek az értékelését megismerhették, úgy tűnik, hogy még sokkal több közös erőfeszítésre van szükség. Akkor is, ha vannak pozitívumok, pozitív változások a helyzetben, például néhány mechanizmust bevezettek, amely segítségével ellenőrzés alá lehet vonni a kínzást, úgy tűnik, hogy kéne egyre több nyilvános vita van nehéz kérdésekben is, és úgy tűnik, hogy sok szempontból romlott az emberi jogi helyzet Kínában. Nyilván nem kell felsoroljam az egyéni eseteket, hiszen ezeket igenis alaposan megvizsgáltuk. Nem egyéni esetekről van szó, hanem egy általánosan szomorú és, és elkeserítő helyzetről van szó, az emberi szabadságjogok esetében ebben nagyon fontos országban. Juxiabort elfogták, ő az intellektuális, 2000 ben megfogalmazta az intellektuális manifestumot, manifestót, aztán Seng eltűnt, aztán csodálatra határos módon visszatért, előkerült. A Szaharov díjnyertese Hodzsia továbbra is börtönben van, és nagyon rossz az egészségügyi állapota. Ez egy pár példa volt arra, hogy mi történik Kínában. Meg kell említenem azt is, hogy nagyon aggódom amiatt, hogy arról hallunk, hogy a Fangong békés tagjait erőszakos cselekmények érik és üldözik őket. Kedves kollégáink, és barátaink, nagyon sok magasrangú vendéget köszönhet, köszönhetek itt. Lord Traveson az angol felsőház tagját szeretném üdvözölni. Ő a Egyesült Királyság Felsőházának, Európa Ügyi Bizottságának és elnöke. Aztán Stars and Dragons csillagok és a sárkányok címmel fogja előadást tartani. Elnök asszony, nagyon szépen köszönöm. Volt európai parlamenti képviselőként nagy öröm számomra, hogy itt lehetek ismét. Ha megengedik, néhány szót szólnék azzal kapcsolatban, hogy mi a helyzet a jelentésükkel. Lehet, hogy banálisnak tűnik, de szerintem fontos elmondani. Az emberi jogok Kínában azért nagyon fontosak, mert 1,3 milliárd ember él. Egy negyede az emberiségnek Kínában él. Ami Európát illeti, Európa Kína a legnagyobb piaca termékei számára, nagyon fontos növekedése szempontjából. Az EU és Kína közötti kapcsolatok 95-re vezethetők vissza, amikor a kereskedelmi megállapodás született, még mindig hatályban van, a legrégebbi megállapodás már nem aktuális, aktualizálni kellene. Most folynak tárgyalások a partnerség és együttműködési megállapodásról, Kína és az EU kapcsolata drámai módon változott meg 2003-ban, amikor azt gondolták, hogy a fegyverembargót a Tiananmen, a menyei béketerén elkövetett események után feloldják, most Kína az Európai Uniót nem tekintette önálló szereplőnek. Egy másik dolog, amiről nem szabad elfeledkeznünk, Európa saját Európa eredményei Kínában nem kiválók. A 19. és 20. században európai, európai nagyhatalma Kínában nem nagyon voltak Kína segítségére, és az akkori polgárok segítségére. A 90-es évek végén az Egyesült Királyság ugye elhagyta Hongkongot, illetve pontosabban Hongkongot magára hagyta nem demokratikus területként. Ugye ne felejtjük, Kína és kormánya hosszú memóriával rendelkezik, emlékező tehetséggel. Nos, nem járult hozzá a világpolgárság fogalmához, annak ellenére, hogy a BT 5 állandó egyike nem működik, nem viselkedik világpolgárként, most már próbálkozik. De világos az, hogy saját szuverenitását kulcsfontosságonak tekinti, belügyeibe nem enged beszól, beleszólni, és ez egy olyan terület, ahol nehézségek merülnek fel az EU és Kína között. Ezt a filozófiát nem tudjuk elfogadni. A saját jelentésünk hátteréként geopolitikai szempontból azt kell elmondanom, hogy mi valóban a g 2 az Egyesült Államok és Kína, a G2, ez valóban ezen az egyetlen legfontosabb kapcsolat, az Európai Unió pedig csak a partvonalról nézni ezt a kapcsolatot. Ezt nem szabad, hogy elérjük, nem lehet, és szerintem nem is fog ez bekövetkezni. Igen, csak háttérként szeretném mondani. nagyon fontos üzeneteket fogalmaztak meg Kína részéről, és a képviselők tudják, hogy vannak olyan alapelvek, amelyeket Kína és kormánya nem hajlandó megváltoztatni. Az egy Kína teória nem csak Tájván kapcsán, hanem az emberi jogok kapcsán is, Tibet ide tartozik az egy Kína elmélethez. Egy párt van, és csak egy párt lesz Kínában, és ez a párt úgy gondolja, hogy legitim módon maradott, azáltal, hogy garantálja a növekedési, a gazdasági növekedést. Mindegy, hogy környezetvédelemről van-e szó. Tehát nagyon fontos tehát a szegénység csökkentése, az a fő cél, ez a párt így akar fennmaradni, hogy a növekedés segít elő. Van a halálbüntetés, Kínában a legnagyobb számú hivatalos kivégzés világszerte Kínában van, tárgyalás nélküli fogvatartás, átképző programkitézőjelben a gyűjtőtáborokban továbbra is ültözik azokat az embereket, akik kiállnak az emberi jogokért Kínában. Nagyon kevés vallásszabadságról van szó, a Van Gongot említett el az elnökasszony, a hagyományos katolikus egyház például van még kínzás, és bár Kína aláírta az állampolgári jogokról szól egyezményt 95-ben, mégsem ratifikálta. Mindemellett Kína, amikor ezeket a kérdéseket felvetettük, amikor erről beszéltünk, a kínaiak világosan megfogalmaztak azt, hogy úgy gondolják, hogy az emberi jogok Kínában az elmúlt 5000 évben még soha nem voltak jobb állapotban. Most hát azt hiszem, ebből megértjük, hogy ő milyen jövőképpen rendelkeznek. Ők azt mondanák, hogy a gazdasági és szociális jogok, amelyek javultak jelentősen az elmúlt húsz évben, ezek nagyon fontosak, és ezek prioritást élveznek. Mi persze ezzel nem értenénk egyet, de el kell ismernünk azt, hogy a legnagyobb elmozdulás a milleniumi fejlesztési célok felé a kínaiak érték el. Ami az EU-t illeti, ők is megnéznék azt, hogy mi hogy, fog, hogy kezeljük az emberkereskedelmet, aztán a, a fogvatartás tárgyalás nélkül néhány országban van ilyen, ők is majd mutogatnának ránk, hogy mi milyen emberi jogi teljesítményeket mutathatunk fel. Ami a Kína-EU emberi jogi párbeszédét illeti önmagában, ez már egy siker. Az EU nyomást gyakorol több egyéni esetben, sikeresen értük el, amit el akartunk érni, világosan megfogalmaztuk, hogy az EU értékek, az európai értékek, emberi jogi értékek, nagyon fontosak nemzetközi közösség szempontjából, nem csak belügyeknek tekinthetőek, és úgy gondoltuk, hogy nagyon sok sikeres helyi jogállamisági projektet dolgoztak ki az Európai Jogi Együttműködési Program keretében. Ezek sikeresek voltak. Ami meglepett minket, amikor a bizottságban nem látták ezeket nagyon fontosnak. Sokkal fontosabbnak tekintették a Pekingben dolgozó európai köztisztviselők. Elnök asszony, mi is a gond ezekkel a párbeszédekkel? A rituális jellegűek, korlátozottak, nem mindenki vehet részt, főleg a kínai részt ezeken a párbeszédeken, és ami Európát illeti. Világosan ki vehető az osznak és uralkodó stratégiát alkalmazza Kína Európával szemben. Attól függően, hogy melyik állam vagy kormányfő nem régiben a Dalai Lámával volt találkozója az egyik ország állam vagy kormányfőjének, és hát különbözőképpen reagál Kína. Azt látjuk, hogy nincs kapcsolat a kereskedelmi siker és a között, hogy Kínával az emberi jogok területén mit érnek el az egyes országok. De Kína úgy, Kína úgy gondoljuk az elmúlt években agresszívabbá vált emberi jogi szempontból, egy példát, Akmán másik példáját említeném, aki európai állampolgár volt, akit múlt, héten, múlt évben kivégeztek, annak ellenére, hogy a tagállamok tiltakoztak. Mi mit gondolunk, hogy hova kell tartanunk? Azt hiszem, nem lehet azt elfogadni, hogy csak így ülünk a babérjainkon. Szolidatásban kell dolgozni, és következetesnek kell lennünk a programunkban. Kiváltképpen, ami az emberi jogi találkozókat illeti, ezeket a programokat következetesen kell kidolgozni. Mi úgy éreztük, azt láttuk, hogy csak egy tagja volt Pekingben, csak egy ember dolgozik emberi jogi szakértőként Pekingben, európaiként. Szerintem sokkal jobban meg kellene nyitni, ami a partnerség és együttműködési megállapodás illeti, az alá kell írni, de kell legyen fontos emberi jogi záradéka is. És leginkább a legproduktívabb dolog az lenne, tovább is együtt kell dolgoznom Kínával, ahol Kína egyedül akar járni a jogállamiság területén, és olyan területeken, amelyek Kína számára is hasznosak lennének, ha végrehajtaná ezeket az emberi jogok területén. Kína a legsikeresebb nemzet a világon, hiszen az szegénységből kivezetett embereket, az nem csak Amerika és Kína játszik szerepet a jövő alakításában, az EU-nak is van szerepe, ami az Európai Külügyi Szolgálatot illeti, a Lisszaboni szerződésnek köszönhetően több lehetőségünk lesz, de szerintem az emberi jogok helyzete nem elfogadható Kínában. Köszönöm szépen! Egyáltalán nem lepett meg az, amit ön eh, mondott. A House of Lords, eh, Lordok háza kiváló munkát végzett, kiváló jelentést készített. Mi nagyon jól ismerjük eh, az önök bizottságát, és tudjuk, hogy ön úgy ismeri az Európai Uniót, mint a tenyerét. Köszönöm szépen, hogy bemutatta ezt a beszámolót, és ön is konstatálta azt, hogy Európában szociális és Kínában szociális és gazdasági jogok területén bizonyos euró, euró, erő, előrelépésekre került sor. Van Jan Janhajt, kérem szépen, hogy szóljon hozzá, az emberi jogokért küzdött, a, küzdött Kínában évtizedeken keresztül. A Peking Aichi Ching egészségügyi intézetnek dolgozott, Van Janhai Húgyiával dolgozott együtt. Van Janhai a diszkrimináció ellenes politikában és a hív éces betegek jogainak védelmében fontos, szerep, fontos szerepet játszott. Emellett más kisebbségek, etnikai kisebbségek érdekében is fellépett. Az ő munkája az emberi jogok, illetve a szabadságjogokra való figyelemfelkeltésből áll. A munkája során a leszbikus és homoszexuális csoportok számára kapacitás építési munkát végeztessék, önél szó. Madam uh, Chair and Committee Members, Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt bizottsági tagok. Először is megköszönöm önnek, hogy, önöknek, hogy alkalmat biztosítottak számomra, hogy itt megjelenjek. Szeretném röviden azt felvázolni, hogy a szervezetem és jó magam milyen nehézségekkel küzdködünk Kínában, különös tekintettel az elmúlt fél évre. Az Európai Unió számára nagyon fontos az, hogy a civil társadalom értékeit támogassa Kínában. Stratégiai kapcsolatot kell kiépíteni a civil társadalommal Kínában. A közegészségügyben dolgozom, az AIDS megelőzés a szakterülete, már 20 éve ezzel foglalkozom, de sajnálatos módon ismételten el kellett hagynom hazámat májusban. Remélem az Európai Unió segítségemre segíteni fog majd. Nos, jelenleg Kínában nem találok pozitív támogatást, hogyha visszatérek Kínába, akkor nem működhet a szervezetünk. Nem tudom garantálni a biztonságot, sem a szervezetnek, sem magamnak. A kormány sem garantálja ezt. Az elmúlt fél év során a szervezetünket megtámadták. A szervezetünket 94-ben alapítottuk, szociális projektként indult. 2002-ben, 2002. decemberében Hugyi, a kollégám és jó magam másokkal egyetemben jegyzőkönyvbe, vagy jegy, jegyeztettük ezt a, ezt a szervezetet, mint szolgáltatást, mint szervezetet. Aztán később a Peking Egészségügyi Intézettel foglalkoznunk. Nos, nagyon sok civil szervezetnek vállalkozásként kell bejegyeztetnie magát, ez adó és más szempontból nem feltétlenül előnyös. A Pekingi Egészségügyi Intézet az AIDS megelőzéssel foglalkozik, e, egészségmegőrzéssel. Leginkább a marginalizált lakosságot próbáljuk védeni. Sok transzexuális, kábítószeres, migráns, etnikai kisebbség tagja, AIDS beteg tartozik a páciensünk közé. közösségi szervezetekkel nemzetközi kapcsolatot tartunk, legfőképpen a HIV és AIDS témájában. Intézményünk fontos szerepet játszik a homoszexuálisak érdekének felkalolásában is Kínában. Próbáljuk az emberi jogokat védeni, illetve próbáljuk az écesek jogait védeni. Nemrégében elkezdtünk etnikai kisebbségekkel is foglalkozni, főleg azokra gondolunk, akik vagy étvetegek, vagy kábítószerfogyasztók. Az elmúlt fél év során a szervezetünket sokszor zaklatta a kormány. 16. éves, vagy fennállásunk 16 éves évfordulóját konferenciával próbáltuk megünnepelni, ezt betiltották. Engem a rendőrség a házam előtt elfogott, és lehetetlenítették a konferencia megrendezését. Nos, a médiának is megtiltotta a kormány, hogy tudósítson a tevékenységükről. Március 18-án Pekingben, a pekingi térségben az Ipar és Kereskedelmi Kamara, ahol jegyezve vagyunk, megtámadott minket azzal, hogy nem azon a néven működünk, amivel, jegy, amivel jegyzékbe vettek minket. erre, ezért betiltották munkákat. Aztán az adó hatóság is célkeresztbe vett minket. Az elmúlt két évben rendkívül sok adóellenőrzés történt nálunk. Gyakorlatilag az összes munkadokumentumunkat elkérte az adóhatóság, mind különféle fin, ö, pénzügyi jelentéseket, az összes finanszírozási dokumentumot, illetve minden olyan személynek az anyagát elkérték, akik, akik velünk dolgoztak. Több száz emberről van szó. Március 30-án egy egyetemen próbáltam volna előadást tartani, Ezt követően másnap az összes helyi egyetem értesítést kapott a rendőrségtől arról, hogy ne engedjenek engem szóhoz jutni. Újabb kutatást tartottak az irodáinkban a helyi hajtóságok, és a múlt héten egy olyan cég, amely segített minket a oktatási, oktatási anyagok kinyomtatásában, szintén megszenvedte a kínai biztonsági erők zaklatását. A pekingi adó hatóság azt azt vélte eh, feltételezni, hogy nem megfelelő, hogy nem eh, legális tevékenységünk. Aztán az oktatási eh, minisztérium is megtámadott minket. A pekingi együttemmel le kellett állítanunk az együttműködésünket. A weboldalunkat is le kellett zárni. Aztán a kormány új szakpolitikát hirdetett meg külkereskedelemmel kapcsolatban, ez márciusban indult el. Gyakorlatilag arra van itt lehetőség, hogy a helyi és a, és a külföldi civil szervezetek együttműködjenek. Ez gyakorlatilag egy tűzfalat jelent a e, helyi civil szervezetek és a nemzetközi civil szervezetek között. Ez gyakorlatilag ellehetetleníti a helyi civil szervezetek munkáját. A kínai kormány más civil szervezeteket is megtámadott az interneten keresztül, ak- különböző aktivistákat, emberi jogi e, ügyvédeket, ö, e, olyanokat, akik politikai ellenzékhez tartoznak, különböző vallási, hatós, vallási csoportokat, a médiát is meggátolja abban, hogy tudósítson ezen csoportulások tevékenységéről. Aztán térjünk rá az emberi jogi párbeszédre. Véleményem szerint az EU Kína politikájában ugye fontos szerepet kap az emberi jogok kérdése. Természetesen akkor azt szeretné az EU látni, hogyha, hogyha az emberi jogok helyzete javulna, hogyha jogállamiság és demokrácia következne be Kínában. Nagyon fontos az, hogy az EU a jövőben is ápolja a kínai kormányjal kapcsolatát, ugyanakkor stratégiai kapcsolatot kell kiépíteni az EU-nak a kínai civil társadalommal. Nagyon fontos az EU számára az, hogy ezt a stratégiai kapcsolatot kiépítse. Nagyon fontos, hogy figyelemmel kíséri az EU a civil társadalom alakulását Kínában. Párbeszédet kell kialakítani velük az emberi jogokkal kapcsolatban. Ezek lennének az ajánlásaim. Azt gondolom, hogy az Európai Bizottság a web oldalán erről tájékoztatást jelenthet, jelenthetne, meg nagyon jó lenne, hogyha a civil társadalommal kerekasztal beszélgetésekre kerül sor, és a párbeszédet számos más módon fejlesszük. Természetesen ebben a párbeszédben az kínai kormánynak is részt kell venni. Az EU bizottság, az, e- az Európai Bizottság, illetve a tagállamok nagykövetei is részt kell, hogy vállaljanak ezen párbeszédben. Nagyon fontos az, hogy több kínai partnert vegyenek bele a párbeszédbe. Aztán a finanszírozás és együttműködés kérdése. Én azt kérném az Európai Bizottságtól, hogy a kínai kormányal, illetve a civil társadalommal két külön eszközt dolgozzunk ki. Nos, az emberi, kínai emberi jogi aktivisták egyre inkább igénylik az EU-s támogatást, azt kérném tehát a bizottságtól, hogy költségvetését növelje ezen a területen. Egyéb észrevételeim is lennének önökhöz, ezt majd írásban továbbítom. Még egyetlen dolgot szeretnék mondani. A politikai verseny kulcsfontosságú kérdés a civil társadalom fejlesztésé vagy fejlődésében. A politikai verseny nélkül gyakorlatilag lehetetlen ezt elérni. Ezt bármikor meg lehetne tenni Kínában. szétzilálja így a párt civil társadalmat. Nos, a nemzetközi közösséget arra kérem, hogy segítse a politikai pártok versenyét Kínában. Köszönöm szépen. Mr. Jan Hai. Köszönöm szépen. Van Jan Hai úrnak, hogy bemutatta a helyzetet. Önök rendkívül font fontos szerepet játszanak a kínai lakosság többségének érdekének védelme érdekében, és hallottuk, hogy micsoda üldöztetéseknek vannak kitéve. A Kína-Európai Uniós párbeszédre még vissza fogunk térni, hiszen erről beszélt Lord Teverson is. Most Mari Holzman professzorasszony szeretném megkérni, hogy 5 percre szóljon hozzá. Kína szakértő, ő, és a Solidarité Sin Egyesületnek az elnöke. Tessék, öné a szó. Um, nagyon hálás vagyok, hogy szót kapok ma, és nagyon is megtisztelve érzem magam, hogy Wanyan Hai úr után kapok szót, hiszen több évek figyelemmel kísérem megfigyelőként a munkáját, és nagyra csodálom elszántságát és bátorságát. Csak támogatni tudom azt, amit javasol, és megjegyzéseit is, amik arról szólnak, hogy a alapvető fontosságú a civil társadalom támogatása Kínában. Ez egy olyan szükségszerűség, amelyet rosszul értelmez nem csak az Európai Bizottság, és a közvélemény Nyugat-Európában nem jól méri fel, hogy ez mi. Igaz, hogy 30 évnyi gazdasági reform hihetetlen sikerekkel járt de igazából amit ez a gazdasági reform eltakar, az az, hogy politikai reformokkal nem járt ez. Ismerjük az eseteket, amelyekről már szóltunk, dokumentálták az elnyomást, a Tiananmen tére gondoljunk, több tízezer tagja a falong nőnak letartóztatásra került, a halálbüntetés több ezer kínai állampolgárt végeznek évente, tehát több tíz embert önkényesen ítéltek el, és gyakorlatilag a kínzás sem ritka. A békés mozgalmak elnyomása, kérem, békés mozgalmak elnyomása. Nos, hát ez nem abban az irányban halad, amit mi képzelünk el az emberi jogok tiszteletben tartásáról. Nemrégiben, 2010 áprilisában egy a China Institute for Contemporary International Relations kutatója, Lili Men úr egy cikket írt, amelyben azt az elméletet dolgozza ki, amely a jelenlegi kormányt képviseli kínaiul, tehát kifelé megfelelő külsőségeket kell garantálni, de belül nem változunk. Ez a kettős mérce valódi probléma, és éppen ezért nem tudjuk megérteni Kínát, mert más mutatnak, mint ami belül van. Van egy másik koncepció, a Neilien, ez azt jelenti kísérletet tenni, megőrizni egyfajta nem átláthatóságot a kínai gazdaság és katonai erő szempontjából. A kínai stratégia átlátható, átlátszó cinizmusában. Ez azt jelenti, hogy az elnyomás az egy olyan eszköz, amelyel működni tud a rezsim a lakosság szempontjából. Ami az erőszak alkalmazását illeti, az egyre inkább nő. Azt látjuk egy több eset, egyre több esetben, hogy mafiózó típusú beavatkozások történnek, a civil társadalma szembeni erőszakos cselekmények kivételes erőszakról tesznek többször is bizonságot. Nyilvánvaló, hogy az Emberi Jogi Bizottság erőfeszítése az Európai Parlamentben és az ENSZ erőfeszítéseit valamennyi siker koronázta a 90-es évek végén. Kína be akart lépni a WTO-ba. De 2001 óta, amikor is belépett a WTO-ba, 2008 óta ugye megtartották Pekingben az olimpiátékokat, úgy tűnik, hogy azóta a nyugat-európai erőfeszítéseknek semmilyen eredményük nincsen. 2009. december 27-én ítélték el 11 évre börtönre. Ez nem véletlen az időpont. Ez egyfajta válasz a nyugati kormányok nyomására. Tessék, itt van a mi karácsonyi ajándékunk, tessék! Ezt gondoljuk mi a ti erőfeszítésétökről, ezért le is tartóztatunk egy emberi jogi aktivistát. Szerintem nem lehet félváról venni ezt a gesztust. Ez nagyon fontos, mert a kínai kormány nagyon is érzékeny a dátumokra. Nagyon fontos, május 1 -e, október 1 -e előtt nagy feszültségek várhatóak általában, tehát ilyenkor a hatóságok erőszakos felépései megsokszorozódnak. Ami a nyugati közvéleményt illeti, ugye az, hogy Kína, mint új gazdasági hatalom pozitívan értékelődik. Néhány újságíró kiváló munkát végzett, félrevezetve a világot Kínába kapcsolatban. Újságok eltűnnek, olyan újságok tűnnek el, amelyekben vannak olyan rovatok, amelyek az emberi jogok kérdését vetik fel. Ezek az újságok eltűnnek. Sajnálatos módon a Far Eastern Economic Review, ez ilyen újság, nem meglepő, hogy egyike volt az első olyan újságoknak, első kudarcoknak ebben az össze, kontextusban. De vannak más dolgok is. Mire gondolok? Egy kis dokumentációs társaságra Pekingben működött ez a cég, Hikari volt a neve. Múlt héten, mondhatjuk, megünnepelte azt, hogy eltávozik Pekingből. Ugye 2009-ben a tíz éves Tiananmen téri ünnepséget tartottuk meg, megemlékezést, és készült egy DVD, egy CD a dokumentumokról, de a kínai hatóságok mielőtt terjeszthették volna a francia tévében ezeket a dokumentumokat, a kínai hatóságok a francia televízió társaságtól azt kérték, hogy ne közvetítsék ezeket a dokumentumokat. Most eh, úgy tetszik, ennek a kis cégnek össze kellett csomagolni a cukmunkát, és el kellett hagyni Pekingit. Cenzúra jellemzi egész Kínát, az érzékeny témákban, Tiananmen, eh, Tibet és egyéb. Kína egyre inkább cenzúrát és eh, autócenzúrát vezet be, Nyilvánvalóan ismerjük a Konfúcius Intézet tevékenységét, a nyugat-európai egyetemeken a hallgatók által válaszolt témákat dolgoznak fel. Azt mondják, hogy nagyon sok témát nem hajlandóak tárgyalni, mert különben nem mehetnek el a hallgatók Kínába, ha kiderül róluk, hogy a Konfucius Intézet óráin ilyen és ilyen témákban hallgattak előadásokat. Tehát fekete listára is kerülhetnek. Ha megengedik, 15 éve vagyok én is fekete listás, mégis van szólásszabadságom, az, hogy nem mehetek Kínába, ezért az emberi jogokat meg tudom védeni Kínában, és semmilyen megtollásban nem részesülök egy eh, sinológus számára ugye az, hogy megfigyelje, hogy milyen fejlemények alakulnak ki a kínai társadalomban. Amit meg szeretek említeni, hogy vannak olyan ellentmondók, titokozók, akik szakemberekké váltak minden informatikai honlapon, legyen a legfontosabb vagy a legkisebb honlap, vannak ilyen ellentmondók. Mindenkinek van kis blogja, Kínával kapcsolatos utazásáról beszámolhat, azon a napon, amikor önök kiteszik esetleg az kínai útról szóló blogjukat, akkor látják, hogy ott van egy ellenmond, egy ellentmondó, egy ellenvélemény. Például volt egy olyan cikk, amely az autópályá, egy autópályáról szólt, amely nem készült el, és ez a, valak, ez a hivatalos ellentmondó, nem tudom, hogy lehetne jól fordítani, az hivatalos ellentmondó valamit reagál erre a megjegyzésre. Nos, úgy tűnik, hogy Kínában olyan embereknek nevezzük, 50 centet kapnak azért, hogy ellent mondjanak valakinek, és jó irányba tereljék a diskózóst. Általában, ha most már több pénzt kapnak, de továbbra is az 50 centeseknek hívják őket Kínában, ezeket ellentmondókat. Ez a fajta cenzúra, és ez egy olyan jelenség, amelyre nagyon oda kellene figyelnünk. Az, ami 2009-ben tartotta a média csúcs találkozót Kína, hihetetlen összegeket ruházott be, több tízezer, tíz milliárd eurót fektettek be az új angol nyelvű televízió, CNC World létrehozásába, amelynek az a célja, hogy informáljon vagy félreinformáljon embereket a világon Kínával kapcsolatban. A Shinhua ügynökség a Times Square-en is megtelepedett, és az ilyen jelenségek egyre meglepőbbek. Ez az angol nyelvű televíziót kiegészítik több a Xinhua, ez a kínai MTI, a, ezt az angol nyelvű televízió társaságot több különböző tevékenységgel egészítik ki. Most, ami ez az ambíció elfogadható, és zárom gondolatomat, elnök asszony, nyilvánvalóan a kínai média helyes, hogy megcélozza a nyugati közvélemény, csak az a baj, hogy szenz, súlyos cenzúrát vezet be a Kínában működő kínai újságírókkal szemben. Azt szeretném kérni, hogy kínai nyelven hozzanak létre Európában honlapokat, azért, hogy egyfajta ellensúlyt képezzünk a kínai informálás, a hivatalos információ közlés mellett. Legyen ez Afrika, Kína, közel vagy távol-kelet, az a fontos, hogy egy kicsit egy, igen, ellensúlyt te, teremtsünk a kínai médiával szemben. Köszönöm. Köszönöm szépen Holtzman professzorasszonynak nagy benyomást tett ránk, hogy mennyire eh, precízen és részletesen elemezte a helyzetet, a cenzúra helyzetét eh, Kínában, és ennek a gyakorlati megvalósulását, és köszönjük az ajánlásait, és erre vissza fogunk térni a vita során. Most engedjék meg, hogy megadjam a szót az International Campaign for Tibet Egyesület eh, képviselőjének, Vincent Meten úrnak, az Európai Uniós szakpolitikai eh, igazgató ő, a tibeti eh, kampány témában. Ne felejtsük el, hogy a március 2008. március 8-ai felkelések után több száz tibeti van még mindig börtönben, és a beszámolók, amelyeket kapunk róluk, azok rendkívül embertelen bálásmódról számolnak be, főleg, hogyha vallási, vallásilag aktív személyekről van szó, akkor ővelük kifejezetten embertelenül bánnak. Tessék önél szó. Köszönöm szépen, tisztelt képviselő, hölgyek, urak! Ami az emberjogi szemináriumot illeti, nagyon fontos, hogy nagyobb összefüggésbe helyezzük ezt a kérdést. Politikai, stratégiai kérdéseket kell megvizsgálni Kína és az Európai Unió között. Ez a logika fűzi át ezt az előadást. A 27 tagállam különbözőképpen viszonyul Kínához, ez nem titok. A 27 tagállam nem egységes sem Tibet, sem az emberi jogok kapcsolatán. Mit akarunk mi európaiak? Milyen ambícióink vannak? hosszú és rövid és középtávon. Mik a fő prioritásaink európaiaknak? Mik azok a vezérvonalak, amelyeket nem tudunk elfogadni? Az Európai Unió ki kellene nevezzen egy tibeti főképviselőt. Jó lenne a dalai lemmal kapcsolatos viselkedés, vagy etikai kódexet is kidolgozni. A tibeti ö, vezetővel találkozni kellene, úgy, mint Obama elnöknek. Eston asszony és új külügyi szolgálata mindenképpen el kell gondolkozom ezen. Az új eszköz, az LKS tiszta, világos politikai célokkal kell párosuljon. A legutóbbi tanulmány Global China Policy címmel, amit az Európai Külügyi Tanács készített, fontos elemzés készít Kínával kapcsolatban, és meghatároz egy globális európai megközelítést. Az első javaslat. Az Európai Uniónak növelnie kell belső koherenciáját, és a tagállamok és az intézmények között egységes álláspontot kell kidolgozni. Elnök asszony meglepve tudtam meg informálisan, hogy júniusban párbeszédet tartottak a katikai együttműködésről, illetve a könnyű fegyverekről. Ha ezt a két párbeszédet megerősítették, nem tudom, hogy ez nem áll-e ellenmondásban a fegyverembargóval, amely mindig hatályban van. Ami a gazdasági, kereskedelmi kapcsolatokat, illetve külkapcsolatokat, a kormányzás kérdéseit, ezeket is meg kell nézni. Nagyon fontos, hogy nem szabad elszigetelni az emberi jogi kérdéseket. Ezeket mindig minden témába be kell vetni nagyon fontos bizonyos termékek importjára, exportjára vonatkozó termékekre, például ami munkatáborokban készen munkával készített termékek importjára vonatkozó szabályokat szigorítani kellene, ami a szólásszabadságot jelenti. Meg kell nézni az Európai Unió kereskedelmi politikájának emberi jogi vonatkozásait. Nagyon fontos a COPS, a COREPER, magas szinten kellene tárgyalásokat folytatni. Nagyon fontos, hogy megnézzük, mi az európai diplomátoknak a szerepe, feladata, mi a civil szervezetek szerepe, hogyan lehet támogatni a kínai civil szervezetek legitimitását. Aztán egy folyamatot kell előkészíteni, amely választ talál ezekre a kérdésekre, az olyan érzékeny kérdésekre, mint például a Tibet. Madridban múlt, illetve idén, június végén került sorra az EU-Kína jogi párbeszédre. Annak ellenére, hogy egy, egy, egy kínai diplomata félbe akarta szakítani előadásomat, meg akarta zavarni a szemináriumot, ennek ellenére a párbeszédet lefolytattuk, a teremben mindenki megtalálja azt a jelentést, amely a művészeket, az étemiségeket élet, érintő atrocitásokkal kapcsolatos. Azt is mondani, el kell mondani, hogy a tibeti lakossággal szolidaritás mutatókkal kapcsolatban is igazán nagyon felfigyelnek a kínai hatóságok. Nagyon fontos az álláspontok ütközetése, a kérdés azért még nyitott, mi egyetértünk az emberi jogok Kínában szervezett véleményével, számukra a legnagyobb akadály ebben a folyamatban a kínai hatóságok vonakodása. Nem akarják az valódi eszmecserévé alakítani ezeket a párbeszédeket. A kommunista párt mindenképpen haton akar maradni, és a társadalmi ö, gyeplőt a kezében akarja fogni nem tudom, hogy hogyan lehetne például felhívni a figyelmet a halálbüntetésekre. Nagyon fontos a párbeszéd átláthatósága, rendszeres elemzéseket kell készíteni. Sajnáljuk azt, hogy a legutóbbi európai elemzés nem, tett, nem, nem tették közzé. Úgy gondoljuk, hogy ez nem vezet jó eredményre. Aztán továbbra is ki kell emelni az egyéni eseteket, ahol fogvathatókról van szó, foglyokról. Nagyon fontos a közvéleményt tájékoztatni az a kapcsolatban, hogy hogyan járnak el a foglyokkal, esetek a kiszabadításokkal kapcsolatban. Aztán nagyon fontos a civil szervezetek, az európai szakértők, az európai parlament részvétel ezen a szemináriumon. Az emberi jogi aktivisták Kínából nagyon fontos szerepet játszanak az, eh, ezeknél a párbeszédeknél lehetővé kell tenni a részvevők, a kínai és európai részvevők között az információ áramlását, és nagyon fontos az is, hogy a szeminárium és a párbeszéd között is kapcsolat legyen. Madridban ez nem így volt most júniusban. Arról van szó, hogy koordinálni kell az információcserét az Európai Unió és a többi ország között, akik eh, Kínával emberi jogi párbeszédet folytatnak, illetve az usa is. Elnök asszony, úgy látom, hogy a az aktuális politikai osztály átláthatatlansága, arroganciája az emberi jogok terén. Én Mankankájhoz csatlakozom, és azt mondom, hogy az Európai Uniónak a civil társadalomhoz kellene fordulnia, a kínai, tibeti civil szervezetekhez, újságírókhoz, emberi jogi, emberi jogi aktivistákhoz. Nagyon jó lenne, a gazdasági, környezetvédelmi, szociális kötelező együttműködésen túl erre is külön hangsúlyt fektetni az emberi jogi aspektusra. Ami Tibetet illeti, a, ez a jelentés azt mondja, hogy nagyon fontos a pekingi tárgyalásokon is erről szólni. Nagyon jó lenne az Európai Parlament következő költségvetésében helyet szentelne a tibeti civil társadalom támogatásának is. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen Metten úrnak. Fontos ajánlásokat fogalmazott meg ön is a párbeszédek kapcsolattal. Most csak annyit tudok mondani, hogy mind a három hozzászóló Holtzman asszonyjal együtt hangsúlyozta a nyitottság és a transzparencia szükségességét. Nagyobb szintű nyitottságra van szükség a párbeszéd során. Richardson asszony is itt van, a Human Rights Watch részéről. aki a Human Rights Watch Advocacy Directora. Neki is szeretnék lehetőséget nyújtani arra, hogy vegyen részt a párbeszédben, és önnel is tudunk, önt is természetesen szívesen meghallgatjuk a témában. Tessék öné a szó. Köszönöm szépen. Az előző hozzászólók a kínai emberjogi helyzetet eh, kiválóan eh, bemutatták, ezért az Európai Uniós és kínai kapcsolatokra szeretnék eh, koncentrálni. Az Európai Uniónak ki kellene használnia azt, hogy, a, hogy Kína milyen fontosnak tartja az EU-kínai kapcsolatokat, hogy ne csak a diploma, diplomáciai, illetve gazdasági, kereskedelmi kapcsolatokat mélyítsék el, hanem az emberjogi kérdéseket is felvessék hiszen ezek az Európai Unió szempontjából alapvető jelentőségek, jelentőségűek. A kínai kormányjal való kapcsolatfelvétel minden alkalmával hangsúlyozni kell az emberi jogi helyzetet, például a kereskedelmi kapcsolatokban is. Még akkor is, hogyha Kína elutasítja az Európai Unió nézőpontját, akkor is ez a párbeszéd kiváló eszköz arra, hogy az Európai Unió folyamatosan emlékeztesse Kínát az emberi jogokra. A mi véleményünk az EU-kínai párbeszéddel kapcsolatban, ami a legutolsó fordulót illeti, e, elmondom, hogy ezekben nincsen megfelelő, nincsen megfelelő mérőrendszer, ezért nem lehet ki, összehasonlítani a, az eredményeket, a, felmutatni a e, trendet úgy érzem, hogy a mar- madridi forduló egy kicsit jobb volt azzal kapcsolatban, hogy eh, Kína milyen minőségű információkat tett le az asztalra Európa követelésére, de még mindig nem e, teljes körű ez a párbeszéd. A párbeszéd struktúrája lehetővé teszi eh, Kínának azt, hogy hogy az emberjogi jogsértéseket Kínán belül eltitkolják vagy nevessék föl, miközben az Európai Uniós helyzetről sokkal világosabb információk vannak, és ez Kínának is tudomására jut. Az kormány hatóságok munkatársai, akik részt vesznek az emberjogi párbeszédeken, említik ezeket az eseteket. Ami az Európai Unió, illetve Kína e, szemináriumot illeti, és a madridi, madridi forduló keretén belül el kell mondanom, hogy a szemináriumok célja a hivatalos párbeszéd e, kiegészítése, nem attól elszakítva kell, hogy ezek megvalósuljanak. Most egy kicsit jobb volt ezeknek a szemináriumoknak a megszervezése, mint korábban. Az NGO-knak nagyobb szerepet adtak a viták során, és valódi vitára került sor a szemináriumok során. Most én ezt nem szeretném érdemi vitákkal összekeverni az emberjogi kérdésekről, de mégis nem gondolom azt, hogy ez jelentős hangsúlyváltást jelentene, és nem, elég, nem elegendőek ezek az eredmények, hiszen az NGO-k részvétele továbbra is korlátozott, még az Európában megszervezett fordulók során is, ami mégiscsak sokkoló. A vita továbbra is problematikus. A kínaiak általában nem érdekli a legjobb gyakorlat, amely felmerül ezen szemináriumok során, és emellett rendkívül nehéz az is, hogy valaki választ kapjon a kérdésére. Én is megpróbáltam többször is feltenni egy kérdést, kínai tárgyaló féltől kérdeztem valamit, és nem kaptam rá választ. Az is problematikus, hogy nagyon kevés valódi kínai NGO-t hívnak meg továbbra is a hivatalos párbeszédtől elszakítva kerül sor ezekre a szemináriumokra. Hogyan lehetne orvosolni a helyzetet? Nem szabadna kizárni senkit az európai szakértők sorából, például nemzet, állampolgársága miatt, vagy a kínaiak érzékenysége miatt. úgy éreztük, hogy a kínai fél részéről a helyzet bemutatása valamivel közelebb van a valósághoz, mint az előtt. Szeretnénk, hogyha jelzőszámokat, jelzőrendszert hoznának létre a párbeszédek mérése érdekében. Kérjünk például egy ütemtervet. Kérjük azt, hogy hogy bizonyos törvényeket, ellentmondásos vagy az emberi jogoknak nem megfelelő törvényeket vonjanak vissza, vagy kérhetjük a fogvatartottak szabadon bocsátását. Az Európai Unió az EKS létrehozásával a párbeszéd értékelése során arra ösztönözzük az Európai Uniót, hogy a kulcsfontosságú elvek mellett továbbra is tartson ki. Amikor felvetnek bizonyos kérdéseket az Európai Uniós, illetve kínai párbeszéd során legyenek tudatában annak, hogy milyen elvek forognak kockán. Emellett úgy gondoljuk továbbra is, hogy az Európai Unió számára elengedhetetlen, az, hogy a fegyver embargo megszüntetésével kapcsolatos feltételeket vessék föl újra. Minden területen fel kell vetni az emberi jogi kérdéseket, nem csak az emberi jogi párbeszéd során. És azt kérjük, hogy az emberi jogi párbeszédre évente kétszer kerüljön sor meg kell próbálni együttműködni, ahol lehet. Egy stratégia lehet bizonyos közös emberjogi célek, célok meghatározása, ratifikálás, bizonyos nemzetközi egyezmények ratifikálása, végrehajtási mechanizmusok kidolgozása. És végül, de nem utolsó sorban, az Human Rights Watch szerint az kínai kormány nem csak a nemzetközi nyomásra reagál, hanem arra is, hogyha a nemzetközi közösség egységesen lép fel vele szemben. Az emberjogi csere, csere programot említeném. Itt ebben NGO-k és szakértők vesznek részt. Az Európai Uniónak egységesen kell fellépnie a kínai kormányjal szemben, amikor csak lehet az emberjogi kérdésekben. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen kiváló nyilatkozatokat, illetve kiváló ajánlásokat hallottunk az emberjogi helyzet fejlesztéséről, vagy javításáról, és tudom, hogy a transzparencia hiánya tovább, ö, rendkívül fontos, illetve a jogi szemináriumnak a valódi, a, az érdemi párbeszédtől való ö, elhatárolása. Most pedig az Európai Bizottság részéről Rokasz úrnak adom meg a szót, tessék. Thank you, Madam Chairman. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Bizottság a legtöbb hozzászólással természetesen egyetért. Kína, Kínában a helyzet nem kielégítő. Ez világos. A legutóbbi nyilvános meghallgatás óta természetesen illetve sajnálatos módon számos területen a helyzet romlását láttuk, például a politikai jogok területén, a mi pedig javul, az a szociális és gazdasági jogok helyzete. E, ennek örülünk, és ez hát köszönhető Kína gazdasági fejlődésének. A legaggasztóbb e, dolog, ahogy ezt láttuk az elmúlt néhány évben is, az az, hogy világos hangsúly eltolódásra került sor a szakpolitikák terén. És e, kezd a, kezd a vezető réteg elmozdulni a jogállamiság túl. Ez nagyon aggaszt bennünket, hiszen ez nem csak az értékek képviseletét eh, érinti. Mindemellett A vita során számos eh, ajánlás fogalmazódott meg azzal eh, kapcsolatban, hogy az eszköztárunkat hogyan lehet a legjobban alkalmazni. A párbeszéd ebben egy elem. Természetesen önök is tudják, hogy nem régiben a párbeszédet, a legújabb párbeszéd fordulóra került sor, és ez számos ajánlást fogalmazott meg magának a párbeszédnek a javításával kapcsolatban is. A legtöbb ajánlás, amit elhangzott a vita során, szerepel ebben az anyagban is. Vitát nyitottunk a kínaiakkal, Madridban. Most pedig megpróbáljuk megnézni, hogy ezeket az ajánlásokat hogyan lehet megvalósítani, és nyilván folytatódik a párbeszéd kínai kollégáinkkal. Emellett nem szabad a párbeszéd értékét lekicsinyíteni. hiszen lehetőséget ad nekünk ez a párbeszéd évente kétszer arra, hogy méreható vitát, érdemi vitát folytassunk kínai tisztviselőkkel, kínai kollégákkal számos területen, még olyan területeken is, ahol nem közös a kiindulási alap. Ez nagyon fontos, hiszen az aggodalmak nagyok, és a tapasztalat azt mutatja, hogyha világosan megfogalmazunk bizonyos dolgokat, akkor a kínaiak reakciója javul. Legyen szó emberjogi jogsértők, jogsértésekről, vagy emberjogi jogvédők helyzetéről és egyéb kérdésekről. Egyoldalú, e, egyhangú követelést fogalmazott meg az európai oldal a civil társadalom javítására Kínában. Ez rendkívül foglalkoztat bennünket, de vannak más gondolataink is, más felvetéseink is a Lisszaboni szerződés előtti időkből most át kell állni az új eh, poszt-Lisszaboni eh, időszakra, és az emberi jogok ennek során is fontos szerepet játszanak, és az emberi jogi szakpolitikánk erősödik. Mit tervezünk? Eh, továbbra is próbáljuk ösztönözni a pártot arra, hogy az emberi jogok területén közeledjen a nemzetközi sztenderdekhez. E, emellett a kínai civil társadalmat szeretnénk erősíteni, hogy a saját jogainak tudatában legyenek, és ez, e, itt vizsgáljuk meg a lehetőségeinket. Emellett a nemzetközi emberjogi egyezményekkel kapcsolatban is vizsgáljuk a helyzetet, valamint egyértelműbben és határozottabban eh, próbálunk fellépni, amikor eh, Kína a kulcsfontosságú érdekekre utal, akkor, amikor az emberi jogi eh, aggodalmainkat próbálja elosztani vagy a napirendről levenni. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a rendelkezésünkre álló eszköztárat teljesen kihasználjuk. Legyen szó a bizalmas ülésekről, az emberjogi párbeszédről, folyamatosságra van szükség, és az emberjogi témát minden ülésen megpróbáljuk felvetni, ez a stratégiánk része. Köszönöm szépen! Elnök, köszönöm szépen, Rokasz úr. A Kína-EU emberjogi párbeszéd értékeléséről sokat hallottunk most, úgyhogy kérem, hogy kérjék azt, hogy kérjék azt, hogy nyilvánosan hozzáférhetővé váljon ez az anyag, az emberi jogi párbeszédről szóló anyag, az 1049 per 2001-es Európai Uniós dokumentumokhoz való hozzáférés és szabályozás szerint erre lehetőség van. Az itt elhangzott számos kérdés felmerül ebben az anyagban minden, joguk van, joguk van megkapni ezt az anyagot, és ott részleteiben elolvashatják ezeket az ajánlásokat. Most pedig megadom a szót tanok úrnak. Madam Chairman, well, um, I'm proud that... Köszönöm, elnök asszony. Büszke vagyok arra, hogy az, az USA Kína bizottságban egyszer elmondhattam azt, hogy mi a helyzet Kínában, de sajnálatosnak tartom azt, hogy az három évvel ezelőtt volt, és azóta semmi pozitív változás nem történt. Úgy látom, hogy a, sokaknak nem tetszik az, hogy a Tajván barátai csoportnak tagja vagyok, annak ellenére, hogy képviselő vagyok. Kína gyakorlatilag gazdaságilag csoda, csodát hajtott végre, ez a második legnagyobb gazdaság, illetve a harmadik legnagyobb gazdaság, illetve az, az Európai Unió legnagyobb kereskedelmi partnere. Kína Indiával egyetemben visszatértek történelmileg elfoglalt helyükre, nagyon nagy gazdaságok. Sajnálatos módon azonban a polgári és politikai előrehaladásban nem jár ennyire elől Kína. magának a, kín, magának Kínának a mérete mondják a kínaiak, lehetetlenné teszi a politikai pluralizmust és demokráciát. Nos, én ennek ellent mondanék, hiszen India körülbelül összehasonlítható méretű legalábbis Kínával, ott mégis működik a demokrácia, nincsenek ilyen, nincs ilyen szörnyű helyzetben. Aztán ott van Taiwan ott is kínai többségű a kultúra, viszont modern liberális demokráciát láthatunk ott, vagy találhatunk ott, úgyhogy semmi ilyen érv nem szól amellett, hogy miért nem változhatná meg ilyen értelemben Kína is. Továbbiakban is fennáll Tajvannal kapcsolatban a kínai katonai fellépés veszélye, illetve a tajvani emberi jogok jogokat, is, jogokat sem tartják tiszteletben, nem tudnak nemzeti szervezetekhez csatlakozni a tajvaiak. Ez pedig nem feltétlenül mondan ellent az egy Kína elméletnek. Tegnap a Dalai Lama születésnapját ünnepeltük többet magammal, számos buddhista szerzetestel találkoztunk. Kína továbbra is nagyon sok kínait ítél halálra és végez ki. Nos, olyan kérdésekben is megteszik ezt, vagy olyan büntetekért is, például a gazdasági szabotásért, vagy bármi másért, ami a nyugaton nem számítana halálos bűnnek. Azt, a etnikai és vallási kisebbségek tagjait, a politikai másként gondolkodókat kitelepíti Kína. Nos, Gána, Kína cenzúrázza az internetet, illetve az írott médiát is. És Kína hatalmas piaci lehetőségeit kereskedelmi nyomásként próbálja eladni. Például a különböző internetes és sajtóüzenetekkel. Nos, az a legfőbb gond, gond ezzel kapcsolatban, hogy a kínai kommunista párt megpróbál eh, minél több új tagot toborozni, ennek éppen az ellenkezőjét érik azonban el, akár 5 millióan is eh, lemondtak eh, párt tagságukról. Nos, Kína kevéssé demokratikus rezsimeket támogat, Szudánt, illetve Burmát, illetve az úgynevezett népi demokratikus koreai köztársaságban, tehát Észak-Koreában is, az a legtotalitáriusabb rendszer az egész földön, csupán Kínának, áll, Kínának van hatalmában az, hogy ezt megváltoztassa. Kína nagyon sokban hozzájárult a globális kultúrához, ókori kultúráról van szó. Remélem, hogy egyszer a kínaiak is ugyanolyan szabadságokat élvezhetnek majd, mint mi itt Európában. Grzsibal elnök, Lochbiller asszony következik. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a sok beszámolóért. Nagyon sok ajánlást hall, hallottunk, nagyon sok információ érkezett, nagyon sűrű volt mindez, ezt azt hiszem, még meg kell, meg kell emésztenünk. Teverson úr említette, hogy a gazdasági szerződéseket, illetve nem, nem látták annak semmilyen jelét, hogy a gazdasági együttműködés megszenvedné az emberi jogi helyzetet. Mindezt elmondhatom én is német kontextusban. Hogyha hogyha valaki a német kormányból kritizálja a kínai emberi jogi helyzetet, akkor ez mindig, ez mindig felkapja a sajtó, de ennek semmilyen negatív hatása nincsen a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokról említette, hogy az EU-ban, az EU delegációban Kínában nincs elég olyan munkatárs, aki, aki az emberi jogokkal foglalkoznak Kínában, ezt jól lenne megváltoztatni, illetve jó lenne megnézni azt, hogy milyen emberi jogi napirendek vagy agendák léteznek Kínában. Sokkal komolyabban kéne venni. Aztán Wan Yanhai úrnak is volt egy ajánlása, azzal kapcsolatban, hogy sokkal koherensebb, szilárdabb EU stratégiát kell kialakítani a kínai civil társadalommal kapcsolatban, ez nagyon érdekes elgondolás. Én is nem tudok kitérni az összes ajánlásról. Aztán az EU-Kína emberi jogi párbeszéd kritikája. Már legalább másodszor fordul elő az, hogy civil szervezetek és különböző think tankek említik azt, hogy mindenképpen javítani kéne ezt az eszközt. Például egy vonatkoztatási alapot, vagy egy szabályrendszert kéne kidolgozni, amely alapján elő lehet haladni, illetve például az is mérő lehet, hogy különböző nemzetközi egyezményeket mennyire ratifikált Kína. Remélem, hogy az Európai Bizottságnak is lesznek elképzelései ezen kritikák fényében. A szobaforgó titkos dokumentum esetében mindenképpen elmondhatom, hogy van mit javítani, Korábban egy civil szervezetnél dolgoztam, most parlamenti képviselő vagyok. Nem hiszem, hogy a biztonság ellen lépünk fel, hogyha megfelelő dokumentumokat támasztjuk alá a munkákat, tehát én ezt nem tudom elképzelni. Ez egy hosszú dokumentum, amiről beszélünk, ezt az ember megnézheti, de jegyzeteket nem lehet készíteni. Ilyen, mérté- vagy ilyen körülmények között nem lehet komoly munkát végezni. Köszönöm szépen, hogy az elnök. Gomes asszony következik. Köszönöm. A bizottság értékelését, elemzését szeretném megköszönni. Azt hiszem, ők is hasonlóan értékelik a helyzetet, mint mi. Egyetértek azokkal is, akik azt említették, hogy ez a párbeszéd csupán formális, rituális jellegű. A Lisszaboni szerződés lehetőséget nyújt az Európai Parlamentnek arra, hogy aktívabban részt vegyen ebben a, ebben a párbeszédben. Továbbra is el szeretném azt érni, hogy az Európai Parlament egy Jia posztert is kirakjon a parlament elé, csak úgy, ahogy ezt megtettünk Aung San Suu Kyi esetében is. Aztán egy másik nagyon fontos ajánlásról is hallottunk, több személytől is arra utalván, hogy a civil társadalom finanszírozását növelni kell, civil, szár, civil szervezetek támogatása, áldozatok támogatása, stb. stb. Az olimpia előtt Kínában jártam, és nagyon szívszorító volt azt olvasni a angol sajtóban azt, a királyi angol sajtóban azt, hogy a szecsuáni földrengés áldozatait hogyan, hogyan kezelték. Sokszor az áldozatok maradványait nem jutották el a családokhoz, bűnözőként kezelték, például az elhunyt gyermekek szüleit. az emberi jogi aktivisták, az ügyvédek sokszor nagyon-nagyon jó munkát végeznek, például az AIDS betegek jogait képviselik. Sokan vannak azok, akik az nők és férfiak jogi egyenlőségéért harcolnak, erre még mindig nagy szükség van. Fontos, hogy az összes lehetséges pénzügyi forrást ennek rendeljük alá. A sajtó szerepe nagyon-nagyon fontos. Holzman asszony véleményét mindenképpen meg kell fontolni, alternatív médiára van szükség. Remélem, hogy jutó szádot felelősségre vonják azért, amit a televíziós állomással kapcsán tettek. Az emberi jogi párbeszéd egyfajta gettóban van, minden területen szükség van emberi jogi párbeszédre. Még a kereskedelmi párbeszédben is helyet kellene biztosítani, vagy helyet kellene biztosítani. Az AFET elnökét föl kéne kérni arra, hogy a kereskedelmi bizottsággal együttesen szervezzenek egy olyan ülést, ahova elhívjuk a kereskedelmi biztosítást mindenképpen meg kell erről beszélni, tehát a jog, a, a szociális és gazdasági jogok is részét képezik az emberi jogoknak. Ezt sokszor elfelejtjük. Tehát az alap munka jogot is mindenképpen fel kell tüntetni az emberi jogi párbeszédben. Ez nem csak emberi jogi szempontból fontos, hanem más szempontból is. Például gondolok a fogyasztóvédelemre, ott van például a szennyezett fokrém, vagy a szennyezett tej kérdése. A bizottság képviselőjétől hallottuk azt, hogy Sajnálatos módon a politikai vezetőség eltávolodott a jogállamiság eszméjétől. Pontosan ezt tapasztalható. Ez a hihetetlen kínai civilizáció egyre inkább olyan távol keletté válik, amely, amely hiány van bármilyen szabályrendszernek. hát vadkelet lesz belőle. Nos, Kína természetesen nagyon nagyban haladt előre gazdasági szempontból, de hát mi is értelme ennek, hogyha a jogállamisági előrelépés vagy haladás ezt nem kíséri. Ázsiában és Afrikában szintén, vagy az, az, itteni, az itteni rezsimekkel elég szoros állapot, kapcsolatot ápol Kína, ott van Szudán, vagy Burma, vagy Kongó, ezt Tenok úr említette. Kína azzal vádolja Európát, hogy nem konzekvens. Például az amerikaiak által végrehajtott illegális fogvatartásokban cinkosként viselkedő. Nos, a legutóbbi EU-USA párbeszéd során Madridban Egy amerikai képviselő, Dave Ballard, azt említette, hogy Kína úgy vélte, hogy felháborító, hogy Európa milyen mértékben cinkos a, az USA-nak, illetve Guantanamo-val kapcsolatban Kínának is van azért takargatni valója. Küldtek például Például a vizsgáló nyomozókat is küldtek guantanamo ba Aztán Meten úr uralt a katonai kérdésekben a párbeszédre. Nos, jó lenne, hogyha ez a, ez a párbeszéd rendszer beindulna, hogyha ez megtörténik, akkor jó lenne, hogy erről minket tájékoztatnának. Akár a SZEDE szakbizottsága, vagy albizottsága közösen is szervezhetnénk valamit. És még egy dolog. Szerintem ez a parlament nem csak az amerikaiak, hanem mi is szerepet vállaltunk abban, hogy a fegyverembargó feladása ne történjen meg. A francia elnökség az elnökségi fél év elején azt nyilatkozták, hogy ezt szeretnék elérni, aztán végül nem volt meg ennek a lehetősége, nem voltak meg a feltételei. Nagyon jó lenne, hogyha ennek a feltételei előbb-utóbb létrejönnének. Köszönöm. Köszönöm szépen. Lachbiller asszony, még egyszer két szót. Sajnos elfelejtettem utolsó rövid kérdést, amit szerettem volna a bizottsághoz intézni.